Ja. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntök mindenkit a Környezetvédelmi Bizottság ülésén. Hétfő délelőtt, ugye mindenki most érkezett, vagy sokan még csak most érkeznek, de már elég sokan vagyunk, többen, mint ahányan szoktunk lenni ilyenkor. Ez természetesen önmagáért beszél hiszen a téma, ami napirendre kerül, nagyon fontos. Napirendet, hogyha megnézzük, ugye itt van, van egy koordinátori koordinátoroknak szóló módosítás, nem ma találkozunk este hatkor, hanem holnap reggel fél kilenckor. Aztán Itt van a Dán televízió forgatócsoportja, és egy látogatócsoport csoport Ausztria, Ausztriából Lichtenberger eh, kollega látogatói, diákok. Sok szeretettel köszöntjük Önöket is a Környezetvédelmi Bizottságban. Múlt hétről nincs eh, közleményem, mm, az időt megspóroljuk, és rá is térünk a négyes napi rendi pontra, mondja az elnök, de igaziból a hármasra gondol. A hármas pont eszmecsere Korni Hédegárd biztossal, sok szeretettel köszöntöm itt a e, szakbizottságban. A klímaváltozás kulcsfontosságú téma. Mindannyiunkat foglalkoztat ez. Ma e, szeretnék arról is beszámolni, hogy Kínában a, egy nagy tárgyalásra került sor Eh, a tagállamok részéről, hogy a kankuni ülést előkészítsük, előkészítsék. Nem tudjuk, hogy eh, a hét végére milyen eredménnyel zárul ez az egyeztetés, de talán sejteni tudunk egy-két dolgot. Holnap délelőtt szavazni fogunk az álláspontunkról, a kankuni álláspontunkról, és eh, arról, hogy mi a mi véleményünk a témáról, és novemberben kerül ez a plenáris elé. És emellett foglalkozunk a 20%-os plusz 20%-nyi széndiokszid kibocsátás csökkentés, vagy pedig 20% plusz széndiokszid kibocsátás csökkentés témájáról. Tegnap olvastam egy német újságot, amelyben egy szép képet találtam Hedegaard asszonynal, talán ez energiatakarékos villanykörte, klíma biztos, Koni Hidegár 2020-ig a széndiokszid kibocsátást még tovább szeretné csökkenteni, jobban, mint amennyiben, mint amiben eddig megállapodtunk. Ez jelent meg tehát az újságban. Tehát elég sok téma van, amit föl lehet vetni, úgyhogy megadom a szót a biztos asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon örültem, hogy találkozni fogunk, és ennek a strukturális párbeszédnek a lényege az az volt, hogy a parlament től kapjak valamilyen inputot. Nagyon röviden szeretnék bevezetőt adni, és aztán várom az önök kérdéseit. Nem szeretnék most fél órát beszélni. As you know, in the state of the union. Nyilván tudják, hogy a State of the Union beszédében az Európai Bizottság elnöke a gazdasági és a pénzügyi válságot elemezte, és ez volt a fő pontja, fő témája e, a, ennek a beszédnek, az idei State of the Union beszédnek. beszédnek. Most azonban itt az ideje annak, hogy a jövőnkbe befektessünk, és ez a téma nem csak ma, meg holnap foglalkoztat bennünket, és jövőre, hanem éveken keresztül. Úgyhogy ezért van az, hogy az Európai Bizottság a 2020-as stratégiát meghatározta, és nagyon fontos környezetvédelmi pontok szerepelnek ebben. A 20. században nagyon nagy növekedést nagyon nagy növekedést könyvelhettünk el a gazdaságban, ez azonban a fenntarthatatlan energiafogyasztásnak volt köszönhető, és ez oda vezetett, hogy növekedett a széndiokszid kibocsátás, ehhez, ennek a csökkentéséhez azonban integrált megközelítésre van szükség. Ezért Szeretném felhívni az önök figyelmét arra, hogy ez, ebben a levélben, amelyet Buzek elnök úrnak írt Barozó úr, ebben hangsúlyozta annak szükségességést, hogy koherensebb módon vizsgáljuk meg a 2050-ig tartó stratégiánkat, az energiaütemtervet, illetve a közlekedési fehér könyvet. Kérdés tehát, hogy hogyan tudjuk ezeket a kezdeményezéseket összefüggően és következetesen napirendre tűzni és megtárgyalni. Ez tehát az egyik legfontosabb stratégiai célkitűzés. Emellett a klíma és energia csomagot is előre kell vinni, hiszen ez alapvető jelentőségű, megfelelő és gyors végrehajtását, végrehajtást szeretnénk elérni a klíma és energia csomagban. Ez nagyon fontos végrehajtási intézkedésekkel kapcsolatos, például az aukció kérdése, aztán a parlamenti felülvizsgálat kérdése, a benchmark kérdés, ezzel kapcsolatban az Európai Bizottságnak még el kell fogadnia egy javaslatot. Semmi kétség afelől, hogy nehéz és érzékeny kérdésről van itt szó, és remélem, hogy mindenki ismeri ennek a hátterét. De még vissza is térhetünk rá, hogyha kívánják. Három stratégiai kezdeményezést említenék, amelyeket eh, célzunk először is az én először is az alacsony szénkibocsátású roadmap 2050, a második a környezetvédelmi politikák mainstreamje az Európai Uniós politikákban, harmadik pedig a posztkankuni dialógus. Az elsőt Barroso úr levele öm, aláhúzta, hangsúlyozta, a harmadikra pedig mindenképpen szükség lesz, akármi is történik Kankóban. Ugyanis az Európai Unió mindenképpen folytatja a klímaváltozás elleni harcot, mind külső, mind belső politikánkban. Szeretnénk a legambiciózusabb programmal előállni a klímaváltozás elleni harcban, és szeretnénk csökkenteni, ambiciózus módon csökkenteni a kibocsátást. Ami az alacsony szénkibocsátású 2050-es ütemtervet illeti, a klíma és energia csomag teljes végrehajtása motorja lesz a további változásoknak, és szeretnénk a vitát továbbvinni a, két, a 20%-os csökkentésen túl, és hosszú távú ütemtervet szeretnénk megvalósítani az alacsony szénkibocsátású gazdasággal kapcsolatban, és a 20-30-as célkitűzést is szeretnénk ebbe beágyazni. Az emberek, hogyha látják, hogy 2030-ban hová szeretnénk elérni, azt is látni fogják, hogy túlságosan nagy árat kell ezért fizetni, hogyha nagyon engedékenyek vagyunk a 2020-szal kapcsolatban. 2011 elején fogjuk az ütemtervet elkészíteni és benyújtani, és ehhez megfogalmazunk különböző módokat, hogy hogy lehet idáig eljutni. Azt hiszem, hogy ez a kommunikáció, ez a májusi közlemény megadta a informált, megfelelő információn alapuló párbeszéd alapján. A tanácsban ezt át, ezt megtárgyaltuk, és a jövő heti környezetvédelmi tanács elé is kerül majd. Rem, nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament úgy döntött, hogy saját jelentést készít ebben, és nagyon várjuk azt, hogy lássuk, hogy az Európai Bizottság mit tud hozzátenni annak érdekében, hogy az Európai Unió föl legyen készülve e, minden e, kihívásra. A klímaváltozási kihívás, ez hatalmas nagy kihívás, legyen szó iparról, energiáról, vízügyről, tengerpolitikáról, ökoszisztémákról, infrastruktúráról, egészségügyről, akármilyen témáról, mindenre hatással van a környezetvédelem. Ezért is elengedhetetlen, hogy a klímaváltozás hatásait figyelembe vegyék ezek az ágazatok, és Európa minél ellenállóbb legyen. Ennek, ezeknek a kihívásoknak a, úgy tudunk megfelelni, hogyha Európai Uniós politikákat, politikákba belefoglaljuk a környezetvédelmi kihívásokat. Az első fázis végrehajtása egy átfogó 2030-ig tartó adaptációs stratégiával is kiegészül. A 2020-as stratégia figyelembe veszi az alacsony szénkibocsátású célkitűzéseket, és arról beszél, hogy adaptációs intézkedésekkel hogyan lehet a célokat elérni. Emellett szeretnék a költségvetésre is utalni. Ugyanis a költségvetés modernizációjára mindenképpen szükség van, annak érdekében, hogy a 2020-as stratégia megvalósuljon a klímaakció keretén belül is. A következő a pénzügyi terv ezért kifejezetten fontos lesz ebben az összefüggésben. Emellett szeretnénk prioritásként eh, egy, eh, kialakítani egy megfelelő jogalapot eh, a klímafinanszírozáshoz. Volt egy előkészítő intézkedés, amelyet az Európai Bizottság nyújtott be, amelynek a célja az volt, hogy hidat építsünk addig, amíg létre nem jön ez az új klímafinanszírozási lehetőség, de a parlament ezt az előkészítő mm, intézkedést elutasította, remélem, hogy ezt még sikerül korrigálni. Nagyon sokat nyerhetünk, hogyha a pénzt, a költségvetési pénzt célzottabban használjuk fel, hiszen a klímaváltozás terén akkor sokkal többet érhetünk el. Ez alapvető jelentőségű a jövőre nézve. Nem fogok túl sokat beszélni a nemzetközi tárgyalásokról, de egy dolgot hadd mondjak. Az elnök úr beszélt arról, hogy éppen Kínában vannak a a kollégáink, és a Cancún, előtt, Cancún előkészítésére kerül sor. New Yorkban volt egy nagy gazdasági fórum, előtte volt egy miniszteri ülés, kb. 50 ország vett részt, sokan, sok helyről külügyminiszter, sok helyről környezetvédelmi miniszterek jöttek. A miniszterek üléséről a legfontosabb üzenet az volt, hogy Csincsinben nagyon fontos az, hogy az a különböző kategóriákban, kiigazítás, energia, stb. kategóriákban egyértelmű politikai vezetésre van szükség ahhoz, hogy a célkitűzésünket elérjük. Tehát Csincsin és Cancún üléseken ezeken a kihívásokon, ezekre a kihívásokra választ kereshetnek a az ott résztvevő képviselők és delegáltak, és tudjuk, az kopenhágai tapasztalataink is azt mutatják, hogy mennyi mindent el lehet érni, még az utolsó pillanatban is. Ez a csincsini találkozó a Cancún előkészítését illeti, tehát minél több mindent elő kell készíteni, és sok mindenben meg kell állapodni Cancún előtt. Ma még egy terület, ami mindenkit érdekel és foglalkoztat, hogyan tud Európa egységesen fellépni. Ez alapvető jelentőségű, ezzel kapcsolatban lennének példák, de nem, ezeket nem használjuk, nem alkalmazzuk, és nagyon fontosnak tartom, hogy ezt az üzenetet megpróbáljuk valahogy eljutatni a címzettekhez. Végül pedig egyéb kezdeményezésekkel kapcsolatban mondanék még valamit. Van egy, egy a, az Európai Uniós környezetvédelmi elkötelezettségekbe bele kell foglalni a talajhasználati és erdészeti új intézkedéseket, aztán a tehermegosztás kérdése nem szerepel az ETS-ben. A tanács és a parlament megállapodott abban, hogy minden ágazatnak hozzá kell járulnia az Európai Uniós célkitűzésekhez, de a de a jelenlegi elvárások nem szerepelnek a konkrét tervben. Nincsen jelenleg harmonizált megközelítés, és ezért erre javaslatot kell kidolgozni. Az ágazatnak a bevonása számos területen előrelépést generál. A gazdasági területen megfelelő monitorozás, megfelelő elszámolás, az adatok összeegyeztethetősége a tagállamok között. 2011-ben azt tervezzük, hogy benyújtunk egy jelentést, egy értékelést a kibocsátások bevonásával kapcsolatban az Európai Uniós csökkentési elkötelezettségekbe. Emellett említenem kell az Európai üvegházhatást okozó gázok monitorozásával kapcsolatos határozatát, amelyet 2011-re tervezünk számosokból. Egyrészt új dolgok alakulását figyelembe kell venni a 2020-as stratégiával kapcsolatban, a beszámolási elkötelezettségek, jelentéstételi kötelezettségeket ebbe bele kell foglalni, illetve meglévő jogszabályalkotást is áramvonalasítani kell és emellett a az ensz kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségeinknek is meg kell felelnie a jogszabályainknak. Ezért átfogóbb és áramvonalasítottabb javaslatokra van szükség. Jobban, jobb végrehajtást kell biztosítani az Európai Bizottság részéről, és a tagállamokra háruló terheket csökkenteni kell. Végeredményben pedig azt szeretném elmondani, hogy az üvegházhatást okozó gázokról szóló rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban ezt tervezzük, az Európai Bizottság egy értékelő folyamatot indít, erről be fogunk számolni, és az Európai Bizottság erre javaslatot fog tenni, hogyha a rendeletet hát kell, módosítani kell. Ezek a, ez a munkaprogramunk, megpróbálunk tehát valamilyen hatással lenni 2011 előtt az Európai Uniós jogszabályalkotásra, mégpedig úgy, hogy az energiába, a közlekedésbe, infrastruktúrába, ezekbe a politikákba belevesszük a környezetvédelmet, és így lehet a pénzügyi aspektusokat is felvetni a közös megközelítéssel, hiszen hát ugye innen jön a terveink megvalósítására a pénz. Köszönöm. Na, köszönöm szépen, biztos asszony. Nagyon céles körül és részletes beszámolót kaptunk. Igen, a klímaváltozás elleni harcot a többi politikába integrálni kell. Néhány héten belül a mezőgazdasági politika reformjáról kapunk javaslatot, és ez egy fontos ágazat, ugye, amely a klíma megközelítés szempontjából elengedhetetlen, aztán jönnek a strukturális alapok, a középtávú pénzügyi tervet ön említette, tehát nagyon fontos átfogó témák, amelyekben a klímaváltozás elleni harcot meg kell említeni, ne, hogy ne elszigetelten létezzen ez és sokkal fontosabb az, hogy a horizontálisan minden politikai részterületen megvalósuljon. Nagyon sokan szeretnének hozzászólni, több mint 20 úgyhogy egy kicsit korlátoznom kell a hozzászólás időt, a koordinátorok három percet kaphatnak maximum. Richard Széper az első hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretném megköszönni a biztos asszony munkáját, és egyetértek az elnök úrral is. Azt hiszem, hogy a mainstreaming a legfontosabb annak érdekében, hogy megnyerhessük a harcot az éghajlatváltozással szemben. Úgy vettem észre, hogy a biztos asszony igen sokkal jobban közelít a realitásokhoz, ami a Cancúni csúcsot illeti szemben a kopenhágai csúccsal. Kopenhága esetében egy jogilag kötelező megállapodást szerettünk volna elérni, és azt mondtuk, hogy ha ezt nem érjük el, akkor nyilvánvalóan ez nem lehetünk elégedettek az eredménnyel. De biztos azt, hogy az lenne a kérdésem, hogy ön hogyan értékeli Cancúnt konkrétan, milyen kritériumok alapján értékeli, hogy sikeres lesz-e a csúcs vagy sem? Mik az elvárások, mit kell elérnünk? Tudjuk, Kína és az USA teljesen máshogy közelítik meg az éghajlatváltozás elleni küzdelem kérdését, mint Európa. Hogyha közelebbről megtekintjük a mainstreaminget, akkor azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy a strukturális alapok területén mindenek előtt a szigetelés esetében költségeket takarítsunk meg, és növeljük a hatékonyságot. Hán kollégával, illetve biztos úrral ön megragadja a kezdeményezést annak érdekében, hogy minél több pénzt tehessen elkölteni ezekre az intézkedésre, mint tudjuk. Európa sok területén nem teljesen kielégítő a helyzet ezen a téren. Számíthatunk-e arra, hogy itt intézkedéseket foganatosítanak majd? Még egy kérdés az energiahatékonyság kapcsán. A bizottságnak az a feladata, hogy konkrét ötleteket, javaslatokat tegyen, és önök egyelőre még mindig csak a világítás szektorával, ágazatával foglalkoztak, amely sok tagállamban úgy az én hazámban is igen nagy ellenérzéseket keltett, mert a kommunikáció egyszerűen nem volt megfelelő. Mikor várhatóak a többi javaslatok az energiahatékonyság javítására kötelező célokkal, hiszen ez idáig csak ezt az egyet hallhattuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jürgen úr következik. Köszönöm elnök úr, és köszönöm Hédegard biztos asszonynak a beszámolóját. Természetesen mi azt szeretnénk, hogy a, ő mondja azt, hogy a, az EU-nak vezető szerepet kell játszania. Ugyanakkor, ha megnézzük, az, hogy hogyan változott a pozíció a kopenhágai eseményektől kezdve, hát igazából nem változott meg a helyzetünk. A közleményben ugye azt mondják, hogy a csökkentésnek előbb-utóbb be kell következnie, a legfontosabb téma ez kell, hogy legyen a tárgyalások során, és itt tényleg megvan a lehetőségünk arra, hogy megszerezzük a vezető szerepet. De ha megnézzük, hogy mi történik, igazán hivatalos döntések nem történtek, nem hoztak hivatalos döntéseket. Uh, Ugye a 20%-os célról beszélünk, az EU szintjén is. Igazából az lenne a kérdésem, hogy mikor állnak fel ezek a feltételek. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt nem csak a klíma érdekek miatt kell ezt megtennünk, hát ez egyértelmű, hanem azért, mert ez a jövőbeni versenyképességünket is befolyásolja. Utolsó kérdésem, hogyan tudjuk fenntartani a hitelességünket a világ legszegényebb országaival szemben, ha mi Európában azt mondjuk vezetők vagyunk, de nem teljesítjük a kritériumokat, a legalacsonyabb kritériumokat. Például az ENSZ pontos célokat határoz meg 25 és 40 százalékot, és mi meg azt mondjuk, hogy csak 20 százalék legyen. Ez tényleg abszurd. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm, hogy de angolul beszél a többiekkel. Chris davis a szó. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, hát elég gyenge kártyákat mutatott föl. Olyankor vette át ezt a feladatot, amikor elég elterjedt a szkepticizmus a klímaváltozás témáiban. Megnézzük a Cancunt. Persze itt politikai szándékokról van szó, ugye hogy nagyon nehéz megállapodásra jutni. Említhetjük Kínát vagy Indiát, de úgy gondolom, hogy az Egyesült Államoknak kellene itt vezető szerepet játszania. Ugye a legnagyobb kibocsátó, a legnagyobb erőforrásai vannak, a technikai változásokra is a leginkább képes. Amerikai vezető szerep nélkül nem lesz nemzetközi megállapodás és természetesen most a legkisebb jel sincs Amerika részéről, hogy ilyen vezető szerepet vállalni, vállalni kívánnak, sőt ellentétes jeleket kapunk. Obama elnök semmit nem akar a kongresszusokon keresztül vállalni. Nem tudom, hogy gondolkodtak-e ezen. Itthoni ügyekben igaza van, a klímaváltozási stratégiát egyeztetünk el a többi gazdasági és egyéb stratégiai kérdésekkel úgy gondolom, erre jó példa is van a múlt heti szavazás a kibocsátás csökkentése vonatkozóan a könnyű gépjárművek esetében. Természetesen sok ellen lobby van a javaslat ellen, és hogyha ezt üzemanyag hatékonyságként vetjük föl, akkor egyértelműen ez az ipart is, az üzleti világot is szolgálja, meg az erőforrás kezelőket is. Hogyha pedig széndiokszid kibocsátási témaként nézzük, akkor természetesen nagyobb az ellenállás. A múlt heti szavazás az pozitív, attól függetlenül tudnunk kell, hogy a feszültségek fönn fognak maradni itt a parlamenten belül is a témában. Úgyhogy azt kell kigondolnunk, hogy hogyan mutatjuk be ezeket a szakpolitikákat, és hogyan lehet, ahogy ön is mondta, a legtöbbet kihozni ezekből. Végül a szkepticizmusra visszatérve, illetve hogy milyen kételyek vannak a klímaváltozással kapcsolatban. A tudomány változott, az elméleti szempontból Hogyha az APCC-t megnézzük, akkor ez egyértelmű. Ugyanakkor a javaslat merült föl arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet azt a logikát követni, követni, hogy amit mi mondunk, az igazából nevezessen az, ahhoz, hogy az IPCC következő értékelésébe ez bekerül. Ugye mindenki azt mondja, hogy ezt vissza kell vanni, nem akarják visszavonni. Hol van, hol van akkor az IPCC-nek a hitelessége? Köszönöm, Chris Davis. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> köszönöm, elnök úr, és köszönöm biztos asszony, hogy ilyen egyetemen bemutatta nekünk, hogy mi is történik 2011-ben. Úgy gondolom, hogy az a három téma, amit említett, ezek mind nagyon fontosak. Ugyanakkor egy másik dolgot szeretnék hangsúlyozni. Kopenhágai siketlenséget követően és egy ilyen egyéves mondjuk, de legalábbis nemzetközi várakozás tekintetében, az, annak is itt az ideje, hogy Európa bizonyítsa, hogy az élén áll ennek a tévának, és Jörgen Jörgensen kollégám, e, amit mondott, az nagyon jogos, tehát hogy az Európa hitelességéről van itt szó, hogyha továbbra is javaslatokkal állunk elő, és azt mondjuk, például az kibocsátási céljaink a nemzetközi tárgyásoktól függenek, és azonról gondolkozunk, hogy szakpolitikát alakítunk ki erre vonatkozóan, az nem elég egyértelmű arra vonatkozóan, hogy mi Európa a közeljövőben mit fogunk tenni. Úgyhogy mi is egy egyértelmű jogalkotási javaslatot várunk az önök bizottságától, például néhány kulcskérdésben, például a tengeri kibocsátás, ez egyik kulcsfontosságú lépés, amit meg kell tenni. Aztán röviden említette az F-gázokat is. Azt várjuk, hogy egyetemű csökkentést lehessen kimondani, és ezt Európa egyedül jelentse be, és a bizottság nagyon ambiciózus kell, hogy legyen ezekben a témákban. Nem fog csodálkozni azon, hogy a mínusz 20%-os ugye, kibocsátás célról beszélni fogok. Ez az egyik kulcsfontosságú kérdés a következő évekre vonatkozóan. Az egyetemi, hogy a tanács egy inkább tagállami elemzést pártól. Tehát mielőtt elmegyünk a mínusz 20%-hoz, azt kell, hogy tudjuk, hogy a tagállamok szintjén ez hogy működik egyénileg. Hogyha megnézem a következtetéseket, amelyeken a tanács dolgozik, újra ezt kérik, sőt azt is mondják, hogy a tavaszi tanácsülésen egy új vitát terveznek. Milyen mértékben dolgozik ön tagállami elemzési szinten, és mikor lesz ez kész? Másrészt azt is kérdezném, hogyha javaslatot fognak összeállítani, a mínusz 20%-hoz képest ambiciózusabb javaslatot, akkor a jogalkotási keretelnek mi lesz? Közleményben fogják ezt megfogalmazni, vagy milyen formában? Azt kérném, hogy ezt részletesebben mutassa be, hogy amennyiben dolgoznak ezen a mínusz 20%-os kérdésen, akkor ugye ez egy 2011-es téma lesz, aztán röviden, mert még van 30 másodpercem, még egy téma, hitelesség, EU hitelessége. hitelessége évvégéig döntés kell, hogy szülessen arra vonatkozóan, hogy a bioüzemanyag szakpolitikában hogy döntünk. Ez egy kulcsfontosságú kérdés, hogyha ezzel a faktorral nem állunk elő, akkor pontosan megkérdőjelezik már megint az EU hitelessége. Mit tesznek azért, hogy az év végéig ez megtörténjen? Pont három percig beszéltem. Nagyon fontos a, ez a kérdés, szíve mellett áll, úgyhogy pont ki, nagyon jól kihasználta a három percet. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos asszony. Nagyon örülnék, hogyha egy aspektussal tovább foglalkoznának, amelyre már utaltunk. Ez egy célkitűzés 2020-ra vonatkozóan, 2030-ra vonatkozóan. Nyilvánvalóan relatív minden vita arról, hogy milyen csökkentést szeretnénk, amellett, hogy hosszú távon hova is szeretnénk eljutni. Arra kérném, hogy erről mondjon többet, többet és esetleg a 2050-es célra vonatkozóan mondjon néhány szót. Holnap fogunk egy határozatról szavazni, ez egy kiváló tervezet, de egy kérdés nem teljesen világos. Mi azt mondjuk, hogy 2020-ig olyan tudományos adataink vannak, amelyek azt mondják, hogy 40%-os csökkentésre lenne szükség, az IPCC szerint 2040-ig talán 25 lenne lehetséges, és mi 2050-re úgy szeretnénk, hogyha 80%-os csökkentést érnénk el. Arra kérném önt, hogy talán ezt még pontosítsa, hogy az ön nézőpontjából mi a helyzet hiszen ez egy igen nagy mozgástér a 25 a 40-hez viszonyítva, és így tovább. Hogyan kell értékelnünk tehát ezt a kérdést? Az utolsó pont pedig, mi a helyzet a légi közlekedéssel. Montrában jelenleg egy nagyon fontos konferencia zajlik jelenleg. Mi a helyzet ezen a téren, a nemzetközi szintéren? sikerül-e a légi közlekedésben megoldást találni, vagy pedig bizonyos országok továbbra is blokkolják a tárgyalások, amelyek nem, nem szeretnének nemzetközi kötelezettségvállalást. Köszönöm szépen, Liza úr. Marita Wolfskog következik. Eh, tack så mycket, eh, en eh, Köszönöm, elnök úr. A bevezetőben a biztos azt, hogy minden témát lefedett. Az igazi probléma, hogy most felmerül az a kockázat, hogy elérünk Cancúnba. A csomagunkban három csőd lesz. Ő maga is ezt mondta. Ugye az egyik a költségvetés kérdése, vagyis még mindig nem sikerült Európai Uniós költségvetést összeállítanunk ami megfelelne a kopenhágai vállalásoknak, és ami valójában a klímaváltozást sikeresé tehetne. A másik csőd, hogy az első alkalom nyílik meg most arra, hogy bizonyítsuk, hogy valóban készen állunk, hogy a társadalom értekében fölépünk, és a Kopenhágát követően a klíma témájában, a kibocsátás csökkentés témájában ambiciózusak vagyunk. Ugye a könnyű járművek, könnyű gépjárművek esetében ez meg is történt. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy még ma sem tudtuk ténylegesen a konkrétumunkra lefordítani azokat az ambíciókat, amiket ön is említett, amit a szociáldemokrátik és fontosnak tartanak, de amit más parlamenti frakciók soha nem voltak hajlandók támogatni itt a Környezetvédelmi Bizottságban. Harmadik, csőd széndiokszid kibocsátás csökkentése vonatkozó ambíciók, a 30% kérdése. Tudjuk, hogy vannak olyan nagy tagállamok, amelyek azt mondták, hogy tovább akarnak lépni ebben a témában, de azt is tudjuk, hogy a tagállamok többsége semmit nem mondott, se negatív, se pozitív értelemben nem nyilatkozott. Svédország az én hazám is, amely nemrég ellátta az soros elnökséget, a kopenhágai csúcs idején pont mi voltunk a soros elnökök, a tehát az én hazám sem mondja ki a 30%-os ambiciózus célt. Úgy tűnik, hogy fölmerül az a katkozat, hogy üres lesz a csomagunk, vagy nagyon könnyű lesz a csomagunk, amikor megérkezünk Cancunba. És még egyszer szeretném megkérni arra, hogy gondolja végig azt, biztos asszony, hogy mi tehet a bizottság azért, hogy a tanácsot, hogy úgy mondjam, helyre tegye mi képviselők, frakciók mindent megteszünk. Mi több támogatást kívánunk öntől. Köszönöm szépen, Korin Lapás következik. Madame le commissaire... Euh, Biztos asszony, először is szeretnék köszönetet mondani a prezentációjáért. Remélem, hogy a bizottság 2011-ben 30%-os csökkentést tud majd javasolni számunkra. Ez nem a mai témám, igazából két témát szeretnék fölvetni ön előtt. Az első, az aszfalt homok. Ez egy függelék témája, de igazából nagyon aggódom ebben a témában, és ezért szeretném meghallgatni biztos azt, hogy önnek mi a véleménye avval kapcsolatban, hogy erőfeszítések történtek arra vonatkozóan, hogy a kőolaj előállítási kapacitást növeljük. Egyértelmű, hogyha hagyjuk, hogy a társadalmaink tömege, tömeges mértékben növelje a kőolaj előállítását, akár offshore platform, akár az aszfalt homok formájában, akkor ez nagyon nagy bajokat fog okozni, és akkor már valóban üvegházhatású kibocsátások jelentős csökkentésére szükség lesz. Kérdésem tehát, hogy hogy állunk ezzel a témával, az aszfalthomokkal, és konkrétan hol állunk azzal a kérdéssel, hogy az alszat homok alapértékeinek az értékelése vagy kialakításával hogy állunk. Mert igazából üvegházhatású gáz kibocsátás tekintetésben nincs konkrét értékünk az aszfalt homokra vonatkozóan. A gazdasági helyzetet jól ismerjük, de ennek az ökológiai vonás, vonatkozása is sajnos még nem sikerült számszerűen pontosítanunk. A másik témám a bioüzemanyagokra vonatkozik a megújuló energiaforrásokról és az üzemanyag minőségről szóló irányelv, amire vonatkozóan a bizottságnak javaslatot kell készítenie. Gondolja -e, hogy ez december 31-ig meg fog történni, ami az eredeti dátum volt, és mindjárt befejezem, mert már most is tovább beszéltem, mint kellett volna, és köszönöm az elnök urat, hogy megenged hogy befejezem a hozzászólásomat. A talaj kérdéseket figyelembe lehet-e venni, majd az bioüzemanyagok témájában, a kibocsátások szempontjából, mert ebben a tekintetben igazából nincsenek pontos számításaink az üzem, a bioüzemanyag esetén a kibocsátási hatásokról. Biztos asszony említette azt Kankun kapcsán, hogy milyen fontos az európai egységes álláspont hogy egységes álláspontot képviseljen Európa. Tudjuk, hogy ez tavaly nem valósult meg. Nem volt az Európai Uniónak egységes álláspontja. Több okból, én csak az egyikről szeretnék most beszélni. Ez a széndiokszid CO2 kvóták értékesítésének lehetősége 2012 után. Biztos, biztos hogy egészen pontosan tudja nyilvánvalóan azokat az adatokat, amiket most ismertetni fogok, hogy a kiotói vállalásokhoz képest az egyes országok egészen más pályát futottak be. A volt szocialista országok, többek között Magyarország is, jelentősen túl teljesítette vállalását, mondok néhány adatot önnek, Lengyelország 6%-os csökkentés vállalt, ehhez képest 13%-kal csökkent a CO2 kibocsátás. Románia 8%-ot vállalt, ehhez képest 37%-kal csökkent a CO2 kibocsátás. Magyarország 6%-ot vállalt, ehhez képest 23%-kal csökkent, Bulgária 8%-ot vállalt és 36%-kal csökkent a CO2 kibocsátás. Ugyanakkor viszont más országok nem, hogy a csökkentési vállalásaikat nem teljesítették, hanem többet bocsátottak ki, több széndiokszidot, mint korábban. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az említett országok, és még ide sorolhatnám a balti országokat, vagy Csehországot is, Szlovákiát, az előbb említett országok túlteljesítésen nélkül az Európai Unió nem tudta volna a kiotói vállását teljesíteni. Még egyszer mondom, az előbb említett országok túlteljesítése nélkül az Európai Unió a saját vállalását nem tudta volna teljesíteni, ennek következtében nem is lehetett volna, és ma sem lehetne ennek az egész küzdelemnek, a CO2 kibocsátás és az egész klímaváltozással kapcsolatos küzdelemnek az érharcosa. Számomra elfogadhatatlan volt tavaly is, és most is, hogy ezért, hogy a, ezek az említett országok túl teljesítették a kiotói vállalásukat, most büntetni akarnak bennünket, nem akarják megengedni, hogy 2012 után ezek az országok a CO2 kvótájukat értékesíthessék, azaz egy vagyoni értékű jogtól akarják ezeket az országokat megfosztani. Ez a tárgyalásoknak, egy, egy mondat, elnök úr, ez a tárgyalásokon az Európai Uniós álláspont, közös álláspont kialakításának az egyik hiányának az oka volt. Kérdezem, az elmúlt tíz hónapban mi történt annak érdekében, hogy ezt a problémát a bizottság megoldja. Köszönöm szépen elnök úr a türelmét. Erzénis kolléga következik, és aztán a biztos asszony válaszol a kérdésekre. Viktor. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a biztos asszonyt. Szeretnék visszatérni arra, amit a Lapás asszony kérdezett az bioüzemanyag irányelvek kapcsolatban, de mert úgy gondolom, hogy tényleg fontos ez a kérdés számunkra, ennek a szakbizottságnak a számára, és tudjuk, hogy bejelentette, hogy megadja a kezdő lépést arra vonatkozóan, hogy 2011 végére lesz egy konkrét érték. De talán jobb lenne, hogyha korábban is, ha lesznek már tanulmányok, akkor ezt ismerhetnénk mi is. Aztán egy nagyon finom politikai kérdés. Gyakran mondja, hogy a kínaiak előre lépnek, és lehet, hogy elveszítjük a versenyképességünket. Lehet, hogy Kína valóban nemzetközi klíma kritériumokat be fogja tartani. Nem lehet, hogy ez csak egy taktika, hiszen a technológiai tényleg nagyon gyorsan előre haladnak előre. Elnök, köszönöm. Sok kérdés volt. Megpróbálok nem túl hosszan válaszolni. Nagyon sok és sok komplikált téma merült fel. Rikard Zéber, konkrét benchmarkok Cancun számára. Én úgy gondolom, hogy nekünk a következőt kéne megpróbálnunk elérni először is visszahozni azokat az elemeket, amikben előrelépés történt a kopenhágai megállapodás során, és ezt a hivatalos tárgyalásokra átterelni. Mi, nem csak mi, hanem Európa, hanem az összes fejlett országnak a, fel kell gyorsítani a kopenhágai megállapodást, mert hanem akkor a teljes kankuni keret kellemetlen lesz, mindenkinek teljesítenie kell, ez kulcskérdés. Aztán úgy gondolom, hogy egy sor ambiciózus döntést meg tudunk hozni. Erdők területén. A Kopenhágán ugye most ezt Kopenhág alapján teljesíteni tudjuk. Alkalmazkodás, technológia, novemberben, vagyis jövő hónapban, még Cancun előtt Ban Ki-moon magas szintű panelje a hosszú távú finanszírozás tekintetében előre fognak valamivel jönni, elő fognak valamivel jönni, úgyhogy megkezdhetjük a hosszú távú finanszírozási architektúráról a tárgyalást, ez is fontos. Aztán úgy gondolom, hogy szintén vissza kell, hogy hozzuk az MRV-ről a beszédet, ez Kopenhágában fölmerült, de remélhetőleg részletekről is tudunk majd beszélni, amikor az MRV újra fölmerül. Egy számos tárgyalásra van -e tárgyalásra van ehhez szükség, de úgy gondolom, hogy előre tudunk lépni. Más dolgokat is említhetnék, de alapvetően ezek a főelemek, ami viszont rendkívül fontos, a, hogy a, a kiegyensúlyozottság hogy közvetlenül fogalmazzak. Nem mondhatjuk azt, hogy oké, okay, mi itt teljesítünk a fast track területén, ezt mi megtesszük, és ugye Kopenhágában végül is ez volt a helyzet, tehát azt mondjuk, hogy mi ezt megtesszük, és akkor valamit a hosszú távú finanszírozásban is teszünk, de semmi más nem adunk, vagy nem teljesítünk. Hát ez nem lenne kiegyensúlyozott. Azt se fogadhatjuk el, hogy csak a kiotói protokoll alapján állapodunk meg dolgokról, és az LCA e témában semmiről. Úgyhogy ilyen szempontból is ez kiegyensúlyozott kell, hogy legyen. Aztán nem minden válaszom lesz ilyen hosszú, ezt nehogy, nehogy idegeskedjen az elnök úr. A második vállalási téma, biztos, hogy sokan gondolkoznak e- ezen, tehát, hogy legyen-e második gondolkodási időszak Európa számára. Először is nem hiszem, hogy ez egy fontos téma lesz Cancunban. Az összes fél úgy gondolom, hogy a felek nagy többsége rájött arra, hogy ha ezt mi megtesszük feltételek nélkül, de senki más nem teszi meg, mondjuk Oroszország, Japán, USA, semmit nem fogadni, akkor az alap az lesz, hogy ez semmit nem hoz környezetvédelmi terminusok tekintetében egy plusz, vagy egy mínusz gram CO2 grammot se fog ezt teljesíteni. Hiszen mi nagyon is támogatjuk és támogatjuk a jogilag kötelező megállapodást. Semmi gondunk ezzel, alá tudjuk ezt érni. De a többieknek is kell adniuk valamit, és néhány egyéb problémát is meg kell, hogy oldjunk, hiszen a kiotói protokoll önmagában nem biztosítja a környezetvédelmi integritást. És úgy gondolom, hogy több félnek ez a véleménye. Hajt fogalmazok őszintén. Néhányan azt mondták, hogy lenne egy második kötelező vállalási a Európának mondjuk 2018-ig. E, hát akkor képzeljük el, ha ezt megtesszük, mi fog történni? Az első dolog, ami történni fog, hogy minden nyomás meg fog szűnni az amerikaiakon, azért, hogy 2018-ig bármit is tegyenek, és ugyanaz érvényes lesz a többiekre is. Úgyhogy nagyon óvatosnak kell lennünk, és nem szabad olyasmit mondanunk, ami jól hangzik, de nem old meg semmit, és ugyanakkor megszünteti a nyomást azokon, akiknek tényleg teljesíteniük kéne valamit. Költségvetés. Igen, a klíma, a regionális struktúrás alaprésze kell, hogy legyen, úgyhogy Johannes Hanszal teljesen egyetértek ebben, és egyébként a, nagyon fontos, amit a parlament gondol erről. Aztán amikor más javaslatok, energiahatékonyság fölmerül például, úgy gondolom, hogy nagyon sok dolog már folyamatban van. A, vannak olyan témák, ami, ahol előkészítünk dolgokat, de hát én is várom a parlament részéről az inputot, például az energiahatékonysági javaslata kapcsolatban, hogy őszinte legyek, ez egy nagyon specifikus, a legspecifikusabb javaslat, amivel elő tudtak állni, vagy elő tudnak állni. Személy szerint én úgy gondolom, hogy 2020 előtt ambiciózusabbnak kell lennünk, mint a 20%. Valószínűleg ez a legjobb hely arra, hogy ambiciózusabbak legyünk, a megerősített energiahatékonyság. Úgyhogy rendkívül fontos, hogy mivel fognak előállni itt a parlament részéről energiahatékonyság témájában. Den is mondott az Európa pozíciójával kapcsolatban, azt mondja, hogy ez nem változott Kopenhága óta. Nem. Lehet, hogy nem. De hát azért is, mert nem mi voltunk azok, akik nem akartunk megállapodásra jutni Kopenhágában. Aztán azt mondta, mikor lesznek megfelelőek a feltételek, Úgy gondolom, hogy amit megtettünk, hogy Európa saját érdekeit szolgáljuk. Itt nem csak nemzetközi tárgyalásokról van szó. Fogalmazunk őszintén, azt hiszem az egyik kolléga ezt említette is. Mi van, hogyha a nemzetközi tárgyalások a jövőt nem fogják szolgálni, nem hoznak lényeges változást a következő évekre? Akkor mi ott maradunk a 20%-nál, és aztán megnézzük, hogy a, ugye a kínaiak már egy csomó dolgot megkezdtek. Úgyhogy rendkívül fontosnak tartom, hogy mondjuk azt, hogy igen, fontos, hogy a többiek mit tesznek, de a saját érdekünk is, a versenyképesség szempontjából, ahogy említette, hogy próbáljunk meg ambiciózusak lenni. És ezért mi, nekünk megvan a muníciónk ehhez, a közleményekben is ez szerepel, és most már a tagállamokon múlik, hogy hogyan tudnak teljesíteni. Említették, hogy néhány visszajeleztek néhány tagállam, de hadd legyek őszinte, hogy a tagállamok többsége még nem adott pontos jelzést. Aztán az államfők a hó végén fognak tárgyalni erről, de még mindig sok állam még csak most számolgatja, hogy pontosan mit is mondjon, mit gondoljon. Értem, hogy miért ne lehessen 25 százalék, azt mondják. Úgy gondolom, hogy Cancunig a célok nem, lesznek, nem képeznek majd fontos témát, hiszen az Egyesült Államok ebben nem lesz benne. De cancun követően úgy gondolom, hogy ezt magunk közt majd tisztáznunk kell, és aztán majd a mi a dokumentumainkban is ez meg fog jelenni. Volt, aki kérdezte, hogy mi lesz a tagállamokkal. Hát most mi azt várjuk, hogy minden tagállam van, akinek volt már itt találkozója, itt volt az összes főigazgató, aztán a fővárosok is, néhány főváros próbálta értékelni. Minden esetre nekünk a teljes EU képet kell értékelnünk, és ezt meg kell nézni, hogy tagállami szinten ez hogy néz ki. Azért is, mert elképzelhető, hogy nagyon egyenlőtlen az eloszlás e tekintetben a költséghatékonyság szempontjából. Lehet, hogy lesznek olyan tagállamok, amelyek előbbre állnak. Mindenesetre fontos, hogy hogy tudjuk ezt összekapcsolni a költségvetéssel, a költségvetési tervvel. Lehet, hogy több ö, dolgot majd össz, figyelme kell vennünk, hogy koherensen tudjuk kezelni ezt a kérdést. Chris Davis említette, hogy nincs USA vezetőszerep, igen, ezzel egyetértek. A legrosszabb az, hogy ez könnyebbé teszi a többieknek, hogy elbújjanak az USA mögé. Hát ön is mondta, megpróbálhatjuk ezt összes bilaterális egyeztetés során említeni. Ön is megteszi, én is, mindenki megteszi. A tény, ez tény. Most van ugye a köztes választási időszak, úgyhogy semmi, nem igazán tudunk ebben előrelépni. Egyszerűen ez tény. Egyetértek abban, hogy ez nehézé teszi, de megértettem, hogy a csomag, amit Cancún szempontjából fölvázoltam, az elképzelhető, ugye addigra már meg lesz a felelőssége az USA adminisztrációnak, úgyhogy lehet, hogy ott lesz előrelépés. Aztán teherautókkal kapcsolatban hosszasan beszélhetünk erről. Nagyon fontos, hogy a parlament legyen minél ambiciózusabb, úgyhogy ne csak a levegőből vegyük a, a konkrét célokat. Múlt héten az autogyártók néhány képviselővel egyeztettem, és most nagyon örülnek annak, hogy milyen sok innováció történik a személyautók területén és én azt mondtam, hogy igen, lehet, hogy ennek az oka az, hogy néhány évvel ezelőtt az EU ambiciózus jogalkotásokat hozott a személyautókra vonatkozóan, és most pedig tényleg az innovációt ez, ez előmozdította, vagy kierőszakolta. A válaszuk az volt, igen? Jó, de hát ha ez a válaszuk, akkor nem kellene levonnunk a következtetést erre vonatkozóan, és minden alkalommal, amikor a járműipar azt mondja, hogy nem, nem lehetséges, meg túl drága, akkor ezt valószínűleg az első naptól kezdve így következetesen kéne követnünk. Természetesen oda fogok figyelni arra, hogy a, a szakbizottság, amit a múlt héten elfogadott, ez nagyon fontos a 2020-as célok szempontjából. Szkepticizmus. Volt egy konkrét kérdés az IPCC-re vonatkozóan az EU a bizottság említése nélkül. Én úgy gondolom, hogy itt nincs hivatalos szerepünk az IPCC-re vonatkozóan, ez tagállami kérdés, nekik kell tisztázniuk, hogy mit akarnak az IPCC-vel. Aztán már említettem, néhány válasz már Jargenson úrnak is szólt, és a tagállami elemzést is említettem. Mostanáig a britek franciák és a német miniszter egyértelműen fogalmazott, múlt héten a Dán miniszterelnök is egy egyoldalú nyilatkozatot tett, tehát ez csak példa arra, hogy néhány tagállamnak fontos ez a kérdés. Az ambiciózus célok kérdése az EU számára. Aztán azt kérdezte, hogy a 20%-kal mi lesz. Egyértelmű a dokumentumban, hogy van egy set kérdés, aztán felgyorsított innováció, az a következő téma, nem ETS, hanem például mezőgazdaság, közlekedés területén. Ezek természetesen nagyon érzékeny eszközök, úgyhogy ez is kapcsolódik a költségvetéshez. Péter Líze kérdezte, nem biztos, hogy jól értettem. 80 százalék, és hogy most mi van ezzel? Tudnunk kell, hogyha mi 80%-ot mondunk a 80 plusz, illetve 95-höz képest, amit mindig is mondtunk a nemzetközi tárgyalásokon, akkor ez egy vörös lámpa lesz a feltörekvő gazdaságok szempontjából, hiszen nekik nagyon fontos, hogy ha mi a hosszú távon 2050-re nem a maximumot mondjuk, akkor attól fognak félni, hogy a számukra rendelkezésre álló tér az túl korlátozott. És ez az egyik oka annak, hogy hosszú távon ezt a 15%-os célt nem tudjuk támogatni, tehát Kopenhágában sem, hogy félünk attól, hogy Kína, India és a többiek számára túl kevés, hogy úgy mondjam, fejlesztési vagy fejlődési lehetőség marad. Úgyhogy ha 80%-ot mondunk, akkor azt tudnunk kell, hogy ez a nemzetközi tárgyás szintje egy nagyon ellentmondásos kérdés, és nehéz lesz a hosszú távú 50%-os célt elérni. Légi közlekedés, rövid válaszom nem. Új terveket láttam, amikről ma történik az egyeztetés, még mindig az e- ambíciókat próbáljuk magasan tartani, de mindannyian dolgoznak ezen, név szerint is, tudja, hogy rendkívül fontos, de még mindig nem tudjuk, hogy a hétvégén, amikor az ICAO lejár, hogy akkor ugyanaz lesz a helyzet, mint három évvel ezelőtt, vagy esetleg lesz előrelépés. Hadd legyek őszinte, nagyon-nagyon nehéz. Azt nem fogadhatjuk el, hogy mások tönkretegyék a mi rendszerünket, de azt is tudni kell, hogy nagyon nehéz a kérdés, és nagyon sokan nem értenek velünk egyet. Minden esetre próbáljuk a lehető legjobban kiátszani a kártyáinkat. Következő kolléga említett hiányosságokat, költségvetés aztán úgy értettem, hogy a fast track kérdésre utalt, igen, ezek foglalkozunk, aztán a a teherautó, a belga elnökség első olvasatban le akarta ezt zárni, ha jól tudom, még az év végéig. Reméljük, hogy ez meg fog valósulni, és lényeges javaslat lesz erre vonatkozóan. 30%-ra már reagáltam. Mit tett a bizottság azért, hogy a tanácsnál elérjük azt, hogy azt tegye, amit mi akarunk? Hát jó indokokat tudunk nekik adni, minőségi adatokat, számításokat, aztán mindannyian múlik, hogy a tagállamokon keresztül meggyőzzük őket. De végül hogyan kezeljük a kérdést, az attól is függ, hogy mennyi növekedés és versenyképességet siker előrni a jövőben. Nagyon hiszek abban, hogy akik úgy gondolják, hogy a szén kérdés az egy egyutas megoldás. Mert ha ez nagyon nehéz a helyzet, nagyon nehéz megtalálni egy intelligens egyensúlyt, és végül is erről kell, hogy a vitát folytassuk. Corinne Lepage, a ö, aszfalthomok témája, nagyon jól ismerem sok e, képviselőnek az állásfoglalását amikor az elhangzott, hogy mintha semmi nem történt volna ebben a témában, vagy mi lesz ennek a vége. Ez nem igazán így van, mert egy nagyon fontos üzenetet már adtunk, és írásos választ adtam egy sor képviselőnek, illetve eszmecserét folytatunk írásban. A elemzés most folyik az aszfathomokról. Amikor én átvettem a feladatot, akkor láttam, hogy az elemzés erre vonatkozóan nem történt úgy, mint a többi témára, az aszfalt homokról beszélek. Ez probléma lehet, hiszen akár a bíróságon, akár máshol probléma merülhet föl. Fontos, hogy meg hogy ugyanolyan módszerrel végezzük ezt a számítást, mint a többi anyag esetében. Ezért a szolgálatot arra kértem, hogy a következő év végéig álljanak elő egy ilyen elemzéssel. Ezt nagyon is odafigyelünk erre. Már most egy jelzést adtunk arra vonatkozóan, hogy azt akarjuk, hogy az aszfalt homoknak is legyen egy alapértéke. Ez egy nagyon fontos üzenet egy olyan időszakban, amikor nincs az Európai Unióban még sok import ebben a témában, de aki esetleg tervezi, hogy importáljon ilyen anyagot, annak tudnia kell, hogy a jövő végéig elő fogunk állni ezzel az alapértékkel aztán, hogy a határidőt be tudjuk-e tartani, az bioüzemanyagra, a üzemanyag minőségre vonatkozó irányelv tekintetében a konszultáció folyik, októberben zárul le. Nagyon kevés idő áll előttünk, de lehetőleg jobban próbálunk előre haladni. Adler úr föltette a kérdést a teljesítésekre vonatkozóan. Ez egy hatalmas vita, nagyon jól tudja, hogy ez egy nehéz kérdés, nehéz vita néhány milliárd tonna van ebből Európában, Oroszországban 8 milliárd. Hogyha a következő vállalási időszakra gondolkozunk, akkor alábecsülnénk a hatását az összes egyéb kezdeményezésnek, minden más találásunk, amit teszünk. Úgyhogy ezért nagyon fontos ez a téma, és nagyon oda kell figyelnünk az integritásra. Nagyon jól tudom, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek számára nagyon nehéz ez a kérdés, ez a vita, de azt hiszem, hogy még nagyobb lenne a kihívás Európa számára, hogyha nem próbálnánk meg ezt a hiányosságát megoldani a kiotói jegyzőkönyvnek. Mert akkor 8 milliárd kemény orosz levegőt nyomnának be a területünkre. Úgyhogy ez belsőleg is nálunk is nagyon nehéz kérdés, de gondolom, hogy sikerül majd megoldanunk. Thank you very much. I hope you have a bit more time than... Köszönöm, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hamarosan rátérünk a párbeszéd végére ugyanis nincsen túl sokáig ideje a biztos asszonynak, fél ötkor be kell fejeznünk ezt a vitát, úgyhogy a többi hozzászólónak nem tudok már ennyire sok időt adni. Tessék, kezdjük meg. Hászi asszony. Köszönöm szépen, biztos asszony, nagyon sok témát lefedett már. Két további témát szeretnék fölvetni. Az egyik az a személyautók energia címkézése. A széndiokszid jogszabályalkotásról, amikor a gépkocsi gyártásról volt szó, akkor felmerült eh, ez a lehetőség, hogy ez legyen egyfajta ösztönző és büntető rendszer a gép, személygépkocsi gyártók eh, számára, hogy tehát energiacímkézést eh, vezessünk be a személygépkocsiknál is. Másodszor ön említette azt nagyon fontos kérdés. Az a klímapolitika szempontjából, hogy mennyire fontos a környezetvédelmi integritás. Azt szeretném kérdezni, hogy mi az ön véleménye azzal kapcsolatban, hogy mi legyen az Európai Unió célja a nemzetközi tárgyalások programokkal kapcsolatban az LUCF eh, elszámolási és könyviteli szabályokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen! Kebrandi úr, köszönöm szépen, biztos asszony, az ön felelőssége hatalmas, és Hollandiában nálunk ugye új kormány van, és ez az összes környezetvédelmi, az új kormány a környezetvédelmi ambíciókat egyáltalán nem fogja betartani. Valószínűleg ez minden tervünknek, minden tervünknek búcsút mondhatunk, és teljesen függetlenítik magukat attól, amit Európa csinál. Ön beszélt arról, hogy a környezetvédelmet, illetve a költségvetést karbonneutrálissá kell tenni. Én nyújtottam be kérdéseket a témával kapcsolatban, az Európai Bizottsághoz, még mindig nem igazán vagyok elégedett tagállami szinten. Azt kérdezném, hogy van-e valamilyen konkrét napirend ezzel a témával kapcsolatban, hogyan szeretnének előrelépni. Köszönöm szépen, Vittorio Prodi. Grazie. Köszönöm. Köszönöm, biztos asszony, hogy eljött hozzánk. Továbbra is két vannak. Véleményem szerint nincs előttünk egy olyan politikai javaslat, amely figyelembe venné a megfelelő nyilatkozatokat, mert így nem tudunk előrelépni. És továbbra is hangsúlyozni kívánom, hogy csere rendszerre úgy van szükségünk, hogy az egyszerűbb legyen és általánosabb. És hogy ez egy klíma igazság szolgáltatást valósítson meg. Egyébként a parlament ezt nemrég már meg is fogalmazta. Következő témám, hogy szeretném hangsúlyozni, hogy véleményem szerint a 20 vagy 30 százalékról folyó vita 2020-ra vonatkozóan föl sem erül, hiszen már több részvevő részéről bizonyításra került, hogy Lehetséges és érdemes is 2050-re a teljes széndiokszidmentességet biztosítani lehet, úgyhogy ezt nekünk elsősorban nagyon fontos megtennünk, hiszen válságidőszakát éljük, és nagyon jelentős befektetésre van szükségünk a jövő generációk érdekében. Úgy gondolom, hogy ez megtehető. Aztán ahhoz a munkacsoporthoz tartozom, amely foglalkozik a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás kérdésével. A bizottság állította fel ezt a munkacsoportot. Véleményem szerint ennek alapján egy olyan alkalmazkodáson kell, hogy gondolkozzunk, ami teljes mértékben figyelembe veszi az egész rendszert, és nem csak a rendszernek egyes darabjait, mert ez kockázatos. Mobilindustrie gesagt haben, da würde mir noch man Lenne még egy-két ötletem az autóiparral kapcsolatosan, de ezt most inkább nem feszegetném. Mindannyian szeretnénk egy hangon, egységes hangon szólni Cancúnban, de hogyha megnézzük azokat a módosítókat, amelyekről szavazunk, akkor megállapíthatjuk, hogy egyáltalán nem tartunk még itt. A kérdés az, hogy milyen konkrét javaslatokat hallani a tanács részéről. Vannak ön jelentős országok, amelyek már most azt mondják, hogy nem akarnak egységes álláspontot képviselni a tanácsban, és tudom azt, hogy az USA-val is kapcsolatban állnak. Ki csodálkozik ugye ezen? Vannak olyan területek, amelyek kapcsolatosan láthatjuk, hogy talán eredményt érhetünk el, más területeken ami az energiahatékonyságot illeti, más-más vélemények vannak. Tudna erről mondani valamit? Euh, Elnök úr, tisztelt biztos asszony, euh, meghallgattam a válaszát az első kérdésekre vonatkozóan azért, hogy esetleg megváltoztassam a hozzászólásomat, de sajnos nem kellett megváltoztatnom, hiszen az a benyomásom az ön beszámolói alapján, hogy frusztráltak a bizottság, szép szavakat használ, maga ambíciókról beszél, gyakran említi az ambíció szót, de utána pedig látjuk, hogy ez az ambíció hogy konkretizálódik. A tagállamokról beszél, idézi, a tagállamok, a tagállamok, a tagállamok, mindig ezt mondja, legalább 20-szor elhangzott az, hogy tagállam, és ahogy erre Florence úr is ez épp előbb említette, hogy a, mi a súlya a tagállamoknak, és mi ennek az ereje. És sajnos ezt hallottam ki az ön válaszából, vagy hogy, hogy ö, tehetetlen a tagállamokkal szemben az Európai Unió. Úgyhogy ezért fontosnak tűnne, hogy az Európai Bizottság az ön delegációján túl, és egyébként a Barozó elnök úr részéről, amikor a nagy tengelyeiről beszélt a politikájának néhány hónappal ezelőtt. Igazából egy tényleges európai ambícióról nem hallottam a általános felmelegedés ellen, hanem csak a pénzügyi és szociális válságról beszélünk mindig, és ennek a kulcsfontosságáról. Pedig szerintem pontosan innen származik a kopenhágai probléma, hiszen Cancún előtt kéne megoldást találnunk. Konkrétan gondolok a zöld megoldásokhoz, a finanszírozás, aztán adó a finanszírozási tranzakcióra. Ez még ugye csak javaslat szintjén működik, de mindez ellentmondásosan ítélik meg az európai vezető intézmények. Ez a hétvégén is láttuk. Aztán a dél, déli országok tekintetében a, Európai Unió partner kíván lenni a megújuló források felhasználása tekintetében, hiszen Kína saját maga már előre elép ebben a témában. Mit akarunk mit tenni? Köszönöm. Thank you, President. Thank you, Commissioner. Köszönöm szépen, e, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr. Nagyon örültem annak, amit az energiahatékonysággal kapcsolatban elmondott. Az az érzésem azonban, hogy csak beszélünk róla, és nem teszünk eleget a témában. Láttuk, hogy a kötelező kibocsátás csökkentési célokkal kapcsolatban mi történt? Kyoto. Senki nem akar második periódust kezdeni. USA, Kína nem működnek együtt. Tehát kérdésem az, hogy miért kellene energiahatékonyságból, miért nem kellene, er, miért nem gondolunk inkább az energiahatékonyságra, hogy miért nem dolgozunk itt ki ambiciózusabb célokat. Ez lehetne kiegészítés, de lehetne alternatíva is. És ez talán sokkal jobb lenne a szavazóknak is jobban tetszene, a polgároknak is jobban tetszene, és arra ösztönözni őket, hogy valódi klíma, ők is magukénak érezzék a klímapolitikát. Mert most manapság nem igazán látjuk a polgárok körében, hogy nagyon elköteleznék magukat ebben. A másik kérdés pedig az adaptációval kapcsolatban merült fel. Az Európai Unió nagyon sokat mondott a prioritálásról, a prioritizált költségvetésről, de nem teszünk eleget kutatás szintjén, regionális nemzeti és nemzeti szinten. A fehér könyvben az IPCC-hez ugyanazt ismételgetjük, mint amit az IPCC 5 évvel ezelőtt mondott. Aztán ezután számos téma felmerült még, más kérdések is felmerültek, amelyekkel kapcsolatban az IPCC bizony hibásan értékelte a helyzetet. Kérdezem én, hogy mi lesz most Európában, hogyan fogunk adaptációs politikát elfogadni. Köszönöm szépen, Péter Le úr. Eh, Köszönöm, elnök úr. A parlament, a bizottság és a tanács összes dokumentumában mindig az a kulcs szó, hogy stratégia, fenntartható fejlődés, integrált megoldások, stb. Mindenhol ezekről beszélünk. Amikor megválasztottuk az új biztost, akkor bizottságot, akkor több biztos is komolyan beszélt a paradigma váltásról, amire szükség van. Sokan említették ezt. Aztán az új bizottság már egy éve dolgozik. Megkérdezném, hogy akkor mi a helyzet a mezőgazdaság, egészségügy, közlekedés, energia, környezet kapcsolatával? Hol változott a paradigma? A főigazgatóságok, amelyek ezekkel a szektorokkal foglalkoznak, hogyan dolgoznak most együtt? Változott-e az együttműködésük? Mert szerintem éppen, hogy az egyes szektorok, az egyes témák kölcsönös kapcsolatát, vagy kölcsön hatását kéne jobban figyelembe venni, és ezzel kéne másképp fölépnünk a kérdések tekintetében a többi partnerhez képest. Köszönöm szépen, Margaret Okken következik. Tak, herr formand, og øh, tak til øh, kommissæren for, for din øh, gode... Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak is, eh, hogy benyújtotta, hogy elmondta ezt a bevezetőjét. Szeretném, hogyha utalnánk arra, hogy az Európai Unió most eh, egységesen lép fel. Láttuk, hogy az Európai Unió mennyire mennyire jelentéktelennek tűnt, amikor nem egységesen lépett fel gyakorlatilag nem is volt már fontos, hogy valaki Németországból érkezett, vagy más országból, hogy az Európai Unió támogassa. De persze vannak nemzeti érdekek is, amelyek, amelyeket itt, amelyek itt felmerülnek. A spanyol és a német biztosok itt felléptek mint hogyha a saját országaikat képviselnék. Úgy léptek fel, mint hogyha a saját országai képviseletében jelentek volna meg, itt, meg ott. Gondolok itt a szénbányákra. Fontosnak tartom azt, hogy egyezzünk meg a, széndi, a szénbányászatnak nyújtott támogatások csökkentésében például, vagy megszüntetésében. Most láttuk mégis, hogy Spanyolországnak mégis van lehetősége arra, hogy támogassa a széniparát, és rossz, pedig rossz minőséget termelnek, és ez nagyon is helytelen szignál, jelzéseket küld kifelé. Ami azonban Németországban történik, az is nagyon érdekes. Ott is ugyanis az állami segítségnyújtást akarják újra bevezetni, az állami támogatásokat szeretnék újra bevezetni. Én azt tartom fontosnak, hogy itt az Európai Unióban lépjünk fel egységesen, és támogassuk egymást, hogy progresszív klímapolitikát valósíthassunk meg. és ne engedjük meg, hogy különböző országok nyomást gyakorolhassanak. Például Spanyolország vagy Németország. Pozitív választ várok öntől. Köszönöm. Még jó, hogy Dániában szélenergiával, szélenergiát termelnek, és nem szénbányászatot művelnek. Köszönöm. Linda Evans, biztos asszony, e, Említették a gépkocsi e, címkézés kérdését, e, kérdezem, hogy ez még a renden van-e, mi történt ezzel kapcsolatban. Aztán az ETS, ebbe belevettük ugye a Mm, repülést, de kértük a bizottságot, hogy a tengerészet, vagy a tengeri hajózás terén nézze meg, hogy ezt be lehet-e venni az ETS-be. Mi a helyzet ezzel? Aztán ön említette 2030-as célkitűzést is a klímával kapcsolatban. Erről, ha tudna még valamit mondani. Köszönöm szépen, Judit Mekez. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos eh, asszony. Köszönöm, szint, köszönöm szépen, Linda, hogy említetted ezt a témát. Igen, minket is érdekel ez a kérdés, ami pedig az egységes fellépést illeti. Erről nagyon sokat beszéltük. Én azt, beszéltünk, én azt javasoltam a, már az ön meghallgatásakor, hogy az Európai Uniónak adjunk exkluzív kompetenciát a klímaváltozással kapcsolatos tárgyalásokra, klímapolitika, klímaegyezményekre. De ez egy szélesebb kontextus. Én exkluzív tárgyalási mandátumot javasolnék tehát a klímapolitikával kapcsolatban. A forrás hatékonyság nagyon fontos annak érdekében, hogy csökkentsük a kibocsátást, különös tekintettel a fenntartható hulladékkezelésre. E, itt e, nagyon nagy e, előnyökre tehetünk szert. A forrás hatékonyság az Európai Unió egyik zászlóshajója, hajója, és ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk már Cancúnban is. Különös tekintettel, ami a Riói konferenciát illeti 2012-ben. Ezzel mi lesz a helyzet? Ja, ich habe auch noch zwei... Jó, nekem is van még... Die Benchmarks... Nekem is lenne még két kérdésem. Emlegettük a benchmarkingot és a kvótakereskedelem kérdését is. A CDM kérdése még nem merült fel, és tudjuk, hogy ezzel a tanács igencsak küzd. Jó lenne, hogyha erről is szólna néhány szót. Ami egy második időszak, Kyoto kettő időszakra vonatkozik, tulajdonképpen az EU számára nem lenne nehéz ilyen vállalást vállalnia. Megvan a jogi keretünk a 2020-as stratégiához, és tulajdonképpen ebben minden benne van, amit amire vállalást szeretnénk tenni globálisan. Ez egy kicsit olyan, ez a kérdés, mint amikor azt kérdezzük, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás. Az amerikaiaknál és a kínaiaknál nem látjuk a tojást, akkor mondhatnánk akár azt is, hogy nem is fontos a tyúk. Hogyha meg lenne a Kyoto 2, akkor mindenképpen jó helyzetben lenne Európa világszerte, globális szinten, és a többiek pedig leégnének. És ezzel tulajdonképpen nyomás nehezedne rájuk, hogy tegyenek többet ezen a téren. Harmadi, harmadszor egy technikai kérdést tennék fel. A parlament egy delegációval jelen lesz Cancúnban, 15-en mennek hivatalosan, de mint tudják, nagyon sokan érdeklődnek a téma iránt, és más kollégák is szeretnének Cancúnba utazni. Remélem, biztosíthat bennünket arról, hogy azok a, a, azok is elmehetnek Cancúnba, akik szeretnének részt venni a tárgyalásokon, és nem maradnak majd a küszöbön, nem kell a küszöbön áldogálniuk, tehát bemehetnek a tárgyalásokra. Thank you. Köszönöm szépen. Hászi asszony és Linda McEvans mind a ketten az energia címkézésről beszéltek. A személygépkocsikkal kapcsolatban igen, ez egy hosszú történet, de ez még, még mindig folyik. Az Európai Bizottság most tárgyal ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy fontos, hogy néha olyan dolgokat is kell csinálnunk, amelyeket a fogyasztó megért, a fogyasztók megértenek. Én Tudom, hogy különböző elképzelések vannak ezzel kapcsolatban, de beszélünk a témáról, és néha bizony olyan dolgokat kell csinálnunk, amelyek közel állnak a polgárokhoz. LULICF-fel kapcsolatban mi legyen az Európai Unió álláspontja, e, meg kell próbálnunk megoldást találni a hálózatokkal kapcsolatban. Én pénteken megyek Finnországban, van néhány ország, eh, Finnország és közöttük, amelyeknek problémájuk van ezzel kapcsolatban. Meg kell próbálnunk találni valamilyen európai közös álláspontot, és valamilyen kompromisszumot, hogy eh, következetesek legyünk azzal kapcsolatban, hogy mit teszünk Európában, és eh, hogyan érvelünk nemzetközi szinten. Úgyhogy a különböző tagállamokkal egyetműködök. Annak érdekében, hogy valóban egy referencia jöhessen létre ezzel kapcsolatban. Aztán a foszilis üzemanyagokra nyújtott támogatásokról beszélt a kolléganő, illetve a szén támogatásról. Hát erről többen is kérdeztek. Két esetről van szó. Az egyik az általános Állami segítségnyújtása nem eh, profitábilis szénbányákra vonatkozóan ezeket eh, szépen lassan eh, korlátozni kell, meg kell szüntetni, tehát nagyon, vagy korlátozni kell legalábbis, nagyon fontos az, hogy a mi mandátumunk alatt lejárjon ez, ez, a, ez a támogatás, vagyis 2014. október 1-ével, hogy ne hagyjuk egy újabb bizottságra ezt a témát. Ez számít, ez nagyon fontos környezetvédelmi szempontból, a klíma szempontjából. Emellett van még egy másik vita is, egy specifikus állami támogatás nyújtási kérdésről, mikor a múlt héten elfogadta az Európai Bizottság ezt, akkor ez a 2014-es határidőre vonatkozott, ami környezetvédelmileg fontos, az a következő. Ezek, ezek a támogatások meg fognak szülni, szűnni 2014-re. Én tudom, hogy ez nem egy, egy egyszerű dolog, és könnyű ezt mondani annak, akiknek nincsen szénbányája otthon, de mégis tudnunk kell, hogy a tagállami példák, különösen egy tagállam 50 ezer eurót fizet évente munkahelyenként Hát ezzel kapcsolatban nagyon nagy struktúra eh, válás váltást lehet elérni, tehát évente munkahelyenként 50 ezer eurót fizetni, ez hatalmas pénzösszeg. Következetesnek kell lennünk, nem mondhatjuk a 2020-as eh, eh, cégkitűzésekben, hogy a foszilis energiaforrásokat le kell építenünk, de közben meg nem tesszük ezt meg. Hogyan fogjuk meggyőzni Indonéziát, vagy Indiát, vagy más országokat, ahol hatalmas szociális problémák vannak, hogyha mi sem tesszük meg a, azt, amiről beszélünk. Pródi úr, értem az álláspontját, tudom, hogy nagyon nehéz a helyzet egyes tagállamokban. Florenc úr is, amit ön mondott az egységes fellépésről. De Florenc úr már nincs itt sajnos. De egyetértek Hogyha megnézzük a tagállami vitákat, az vállalásokat, stb., lehet, hogy nem értünk egyet száz százalékban minden részletről, de azt gondolom, hogy ha a nemzetközi tárgyalásokra rátérünk, tárgyalóasztalhoz leülünk, akkor, akkor rendkívül fontos, hogy fegyelmezettek legyenek, és egység, legyünk, és egységesen lépjünk fel, mert hogyha nem lépünk fel egységesen, akkor, akkor félresöpörnek bennünket, mint ahogy ez történt részben Kopenhágában. Panyó úr, Ön a follow beszélt, és arról, hogy az Európai Uniónak nincsen elég hatalma, kompetenciája. Hadd mondjam el, hogy az Európai Bizottság 8 hónapja van hivatalban, energiahatékonysággal, energiainfrastruktúrával és alacsony szénkipotáltású 2030-as, 2050-es célkitűzésekkel amit elértünk eddig. Aztán az energiaadózás kérdése is felmerült. Aztán a közlekedés, a költségvetés, a mainstreaming, a climate proofing és egyéb témák felmerültek. Minden minden fontos gombot megnyomtunk, amit meg lehetett nyomni, és elindult, elindítottuk a munkát. E, persze én tudom, hogy frusztráltak a kollégák, hogyha a tagállamok nem tudnak megegyezésre jutni, de mi e, igenis motorként ott vagyunk mögöttük. Ami az energiahatékonyságot illeti, ez Ötinger úr e, javas, portfóliója 2011-ben be fogja nyújtani az energiahatékonysági stratégiáját, és a parlamentnek is ebben fontos szerepe van. Igaz, hogy nem költünk eleget a kutatásra, nem teszünk eleget a kutatás érdekében. Nagyon sokat tehetnénk a 27 tagállamban. Az innováció, az új eh, költségvetésben nagyon fontos az kutatásfejlesztés, az energiahatékonyság, a klíma, klímával kapcsolatos kutatás, ezek mind eh, elengedhetetlen kérdések. Még egy dolgot hadd említsek. 30 különböző javaslat született, többek között egy elszámolási központtal kapcsolatban. Ezt a 30 javaslatot vagy ajánlást mind figyelembe vesszük és követjük. Egyetértek Péter Leúrral a hálózatokkal kapcsolatban, az összekapcsolással kapcsolatban, Hauken asszonynak azt hiszem már válaszoltam. E, e, Linda McEwen e, kérdezett a hajózással kapcsolatban. Globálisan itt nem történik elég előrelépés, és ezért tudjuk, hogy az Európai Parlament és a Tanács és a Bizottság azt mondták, hogy ha globálisan nincs előrelépés, akkor meg kell néznünk, hogy regionálisan mit tudunk elérni. Ezt tudjuk, és ezzel foglalkozunk, nem igazán bátorító eh, az, ami múlt héten történt. Nagyon nehéz eh, megérteni azt, hogy miért nem értik a többiek, hogy az ő érdekük az, hogy előrelépjenek ezen a területen. A másik oldalon persze értem, hogy eh, hogy ugyanazok ülnek ott, mint a nemzetközi tárgyalásokon, és ezért készülünk és kommunikálunk a különböző partnerekkel, és ragaszkodni fogunk ahhoz, amit, amit megígértünk a parlamentnek és a tanácsnak, hogyha nemzetközi szinten nincs előrelépés, akkor regionálisan kell előrelépni, úgy, mint eh, a repüléssel kapcsolatban. Ami a 2030-at illeti, hát ezzel, nem, ezzel kapcsolatban nem tudok többet mondani. Amikor a 2050-es alacsony szénkibocsátású stratégiát kidolgoztuk, most akkor megpróbáltunk nem mindig csak 2020-ról beszélni, megnéz, meg akartuk nézni, hogy mi a tendencia 2050-ig, és így tűztük ki a 2030-as célt. A kopenhágai egyezmény előkészítésében már volt ilyen, előkész, volt ilyen pont, tehát a 2015 és a 2030-as dátumok jelentek meg. Tehát ez nem nélküli. Megkösz asszony! Hát ami az exkluzív Európai Uniós tárgyalási kompetenciát illeti, én azt gondolom, az egységes fellépés nem arról, nem arról szól, hogy ki ez a hang, ki ez a hang arról van szó sokkal inkább, hogy belső fegyelmet kell gyakorolni, és a 27 tagállamnak el kell fogadnia azt, hogy ugyanazt az üzenetet kell küzdenünk, küldenünk, ugyanazt az üzenetet kell átadnunk. Ezt látom a lényegi, a lényegi üzenetnek. Ön említette a, a forráshatékonyságot, és arról, hogy azt is, hogy zászlós hajó kell, hogy legyünk Potocsnik úr dolgozik ezen. Én a Ban Ki-moon a globális fenntarthatósági workshopjában veszek részt majd, és az ENSZ-nek kell, hogy inputot dolgozzunk ki a plusz 20-as célkitűzéssel kapcsolatban, és együtt próbáljuk megvizsgálni azt, hogy hogyan tudjuk a forráshatékonyságot növelni, hogy a workshop alapban javaslatokat dolgozzunk ki. Megpróbáljuk ezt a workshopot egy kicsit eh, hatékonyabbá tenni, ezt is hatékonyabbá tenni, javaslatokat kidolgozni az energiához való hozzáférés, az energiahatékonyság és eh, hasonló témák között. Mert ez az EU plusz 20-as ö, ö, célt nagyban befolyásolhatja. Végül pedig elnök úr, a CDM, ez igaz, ezt nem említettem, megpróbál, megpróbálunk modernizálni. Egy dolog, amit említeni szeretnék önöknek, az a következő bilaterális együttműködést kezdeményeztünk szakértői szinten ágazat együttműködésben Kínával és piacok terén. Ez fontosnak tartom, hogy önök is tudják. Nagyon sok egy kontextusban várunk a kínai, kínaiakra. Én most azt javasoltam a kínai miniszternek, hogy április végén találkozunk, és igent mondtak rá. Azt hiszem, hogy azt hiszem, hogy rendkívül fontos kezdeményezéshez. Júliusban Pekingben lesz egy, volt már egy találkozó, és jövő hónapban ezt megismételjük. A CDM-et tehát szeretnénk modernizálni, szeretnénk, hogy ez pragmatikusabb legyen, ágazatorientáltabb legyen, és kevésbé legyen bürokratikus, administratív jellegű. Végül pedig az utolsó pont, igen, a szolgálataimnak semmi problémája azzal kapcsolatban, hogy a delegációknak segítséget nyújtson, nyújtsanak az akkreditációval kapcsolatban. Szívesen megtesszük ezt. Elnök, ahogy tudja, hogy általános vita folyik az elnökök között azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk az új munkamódszereinket egyeztetni, semmi probléma azzal, hogy az akkreditációban segítsünk, meg kell állapodnunk, Buzek úr és Barozó úr megállapodnak, hogy hányan mennek, hány fős lesz a delegáció a konferencián, és az akkreditációt el fogjuk intézni. A legutolsó pont, ahogy már mondtam, nagyon nehéz a helyzet Csecsimben, nehe- még nehezebb lesz Kankumban. Tudom, hogy gondolhatják egyesek, hogy ha Kankumban nem leszünk sikeresek, akkor majd valamilyen másik fórumon lesz még esélyünk. Szeretném világossá tenni, hogyha Cancún nem hoz érdemi előrelépést, és nem tartja fenn a lendületet, akkor, akkor nagyon nehéz lesz milyen másik fórumon fogunk előlépést elérni? G20-akon? Eh, hát ott nem megy ki, ne, Brazília nem, nem eh, hajlandó. G8 semmi értelme, ennek nem ér, nincs értelme ennek eh, klíma területen, hogy ezen a fórumon állapodjunk meg. Tehát nagyon sok csoport van, G77 és egyéb csoportok, amelyeknek kulcsfontosságú érdekük az, hogy Cancúnban Cancunban eredményre jussunk, tehát Cancunban nagyon fontos, hogy a lendületet fenntartsuk. Nagyon nagy probléma, hogyha nem érünk el eredményt, addig, amíg senki nem tudja megmondani, hogy mi lenne az alternatív fórum. Bilaterálisan együttműködünk számos országgal, de akkor is meg kell próbálnunk előrelépnünk, lépnünk mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Cancunban megállapodásra jussunk, és várom, hogy találkozzunk ott. Köszönöm szépen, biztos asszony, amiért ilyen, ilyen részletesen bemutatta a témát. Láthatja, hogy az Európai Parlament mennyire érdekelt ebben a témában, természetesen támogatjuk Önt a politikájában, az éghajlatvédelmi politikában. Egy állásfoglalásban világossá tettük azt is, hogy az EU-nak kell a keretet képeznie egy globális megállapodásnak, nem egy másik fórumnak. Kopenhága után volt egy vita arra vonatkozóan, hogy létezhetnek esetleg alternatív tárgyalási csatornák, de azt mondtuk végül, hogy az ENSZ keretén belül kell megoldani ezt a kérdést. Bármi nehéz is, legyen ott elérni, lépésről lépésre megvalósítani majd azt, amit elhatároztunk. Köszönjük szépen, Cancúnban legkésőbb újra találkozunk, de nagyon szívesen látjuk természetesen a Környezetvédelmi Szakbizottságban is. Köszönjük szépen, és sok sikert kívánok! Kedves kollégák, haladunk tovább a napirendben. A következő pont a négyes napi rendi pont. Ez pedig eh, Elena Oana Antonescu szóbeli választ igénylő kérdése az Európai Unióban felelhető új pszichoaktív anyagokról. Most pedig át megadom a szót a kolléganőnek, de talán várunk még néhány másodpercet, amíg az éghajlat védők megnyugszanak, vagy legalábbis elhagyják a termet. Okay. Us, I could, and the Greens, we want to continue our... Szeretnénk folytatni a témánkat. Kérem. Kérek egy kis figyelmet. Úgy gondolom, hogy megkezdheti a szóbeli kérdés bemutatását. Tessék, öné a szó. Și mulțumesc coordonatorilor pentru că m-au susținut. Uh, Köszönöm a koordinátoroknak a támogatást, és Köszönöm, hogy a napirendre tűzhettük ezt a kérdést. Ez számomra nagyon fontos kérdés, és nagyon sajnálom, hogy nincs több kolléga jelen a teremben, hiszen ez egy valóban fontos kérdés. Remélem azonban, hogy lesz más lehetőség is még a téma megvitatására. Egy nagyon fontos és súlyos problémáról, szeretnék beszélni, amely a közegészségügyet érinti. Számos európai államban létezik ez a probléma, de Európa példáját szeretném bemutatni. Romániában és más európai országokban léteznek úgynevezett dream shopok. Ezekben az üzletekben olyan vegyi anyagokat, legális drogokat, kábítószereket árulnak, amelyek pszichoaktív anyagokat tartalmaznak, hasonlóan a kokainhoz és más kemény kábítószerekhez. Ezeket címkézve árulják, és azt írja rajtuk, hogy a szájon keresztül történő fogyasztást nem javasolják. Vásárláskor azonban tájékoztatják a fogyasztót arról, hogyan tudja elfogyasztani ezeket a kábítószereket. Romániában a statisztikák szerint több mint 500 ezer személy él, aki kábítószereket fogyaszt. Ez egy hatalmas szám viszonyítva a népesség teljes számához. 14-23 évesek fogyasztják főként ezeket a kábítószereket, és a kórházba való beutalások száma nagymértékben nőtt az elmúlt időben, és sajnos halálos eseteket is regisztráltak. Mindenek előtt Spice nevezetű kábítószert árulnak ezekben az üzletekben. A tudósok kimutatták, hogy halucinációkat okoznak ezek a kábítószerek, mert olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, úgynevezett kanabinoidokat, melyek halucinációkat ítél, idéznek elő, és más összetevőket is tartalmaznak, mint elvitamint, koffeint és mentolt, ezek nyilvánvalóan nem veszélyesek. Számos ilyen jellegű kábítószer azonban nehéz fémeket is tartalmaz. Ezeket az anyagokat természetes anyagokként árulják, gyakran gyertya, fürdősó, vagy más termék formájában, nyilván, és nem javasolják az embereknek, hogy ne fogyasszák, hogy fogyasszák, szájon keresztül fogyasszák ezeket a kábítószereket. Nagy probléma azonban, hogy nem szabályozzák ezek forgalmazását, és nem tudni pontosan milyen anyagokat tartalmaznak. Pszichiáterek is nyilatkoztak a kérdéssel kapcsolatosan, és úgy gondolják, hogy sokkal nagyobb függőséget idéznek ezek elő, mint a kokain vagy a heroin, mivel a függőség azonnal kialakul a román hatóságok ennek révén egy kampányt indítottak, és egy kormányrendelet is született ezzel kapcsolatosan. Így további 36 anyag került a tiltott anyagok listájára. Ez 2010. februárjában történt. A jogszabály 2010. áprilisa óta hatályos, néhány hónap elteltével azonban világossá vált, hogy további anyagokat kell ebbe a listába bevonni, mivel a helyzet teljesen ellenőrizhetetlenné vált. Jelenleg olyan anyagokat importálnak Romániába, amelyeket a törvényhozás nem is ismer, hiszen rengeteg olyan vegyi anyag létezik és olyan összetevő, amely hasonló ö, eredményre vezet és egyszerűen nem realisztikus elvárás, hogy az összes ilyen anyagot betiltsuk. Úgy gondolom azonban, hogy Románia egy szerencsés helyzetben van, mert gyorsan észrevettük, hogy milyen súlyos a probléma, de természetesen más országokban hasonló problémákat tapasztalhatunk. Az anyagok listázása mellett a hatóságok azonban jogilag tehetetlenek. És abban az időszakban, amíg ezek felkerülnek egy listára, addig természetesen nagyon sok fiatal vásárol ilyen anyagot, ilyen kábítószert, és az életüket kockáztatják. Gyakran interneten forgalmazzák ezeket a kábítószereket, ezért tulajdonképpen nem vezetne sehová, hogy az üzletekben betiltanák ezeket a kábítószereket, és ez még jobban nehezíti a helyzet ellenőrzését. Úgy gondolom, hogy nem tudjuk uralni a helyzetet, hogyha nem cselekszünk európai szinten, és úgy gondolom Európának ezen a téren mindenképpen intézkedéseket kell foganatosítania. Ez az oka annak, hogy a bizottságnak feltettem a kérdésemet, és a kérdésem konkrétan az, hogy a bizottság mit gondol, hogy ezeknek a pszichotróp anyagoknak a fogyasztását hogyan lehet leállítani, és hogyan lehet betiltani a fogyasztásokat. Mit szeretne a bizottság tenni ezen a téren? Köszönöm. Köszönöm szépen Antonescu kolléganőnek. Ez egy nagyon fontos téma, hatalmas horderejű problémát képez sok tagállamban, mindenek előtt a fiatalok körében. A bizottságot most arra kérjük, hogy válaszoljon. Két lehetőségünk van. Dana Spinant asszony van itt, aki a kábítószerekkel foglalkozó osztálytól ér- érkezett, és a Justice-től is van egy bizottsági képviselőnk. Ki kezd? Spinand asszony. Thank you, Chairman, for giving me... Köszönöm, elnök úr. Dallas Pinász vagyok, az igazságszolgáltatási főigazgatóságtól. De egyedül jöttem, a kollégám szintén az én főigazgatóságomról el kellett volna, hogy jöjjön, de sajnos nem tudott eljönni. Köszönöm szépen, hogy szót adott, és szeretnék köszönetet mondani Antonescu asszonynak, hogy feltette ezt a nagyon-nagyon is aktuális kérdést. Nagyon fontos fejleményről van szó a drogok területén. Az újfajta drogok terjedése ez egy trenden, tendencia volt az elmúlt hónapokban és években. Ezek a fajta drogok új, tar, új anyagokat tartalmaznak, hatóanyagokat, szintetikus vagy pedig növényi alapanyagokat. És növekszik ennek a foly, ennek a fogyasztása, főleg a, ilyen parti drogként ugye növényként, vagy növényalapú élelmiszerként, vagy növényvédőszerekként, tehát nagyon inventív módon és internet nevek alatt értéke, értékesítik ezeket, de teljesen egyértelmű, hogy emberi fogyasztásra árusítják, és az EU e nagy területén különösen népszerűek ezek, mert ezeket legális termékként forgalmazzák, tehát ez egy legális alternatíva a illegális drogokkal szemben, hiszen vannak olyan emberek, akik félnek az ellenőrzéstől, és akkor úgy gondolják, hogy ez, ezek ellenőrzöttek és biztonságosak ezeknek a fogyasztása. Tehát valóban legálisak ez. Az, hogy technikailag legálisak legyenek, az nem elég az, hogy ne legyenek tiltva. Azért nincsenek tiltva, mert újak, nem ismerik ezeket a e, tagállami hatóságok, vagy az EU, vagy a nemzetközi hatóságok. Viszont az emberi egészségre való hatásuk, illetve szociális és egészségi kockázataik még nem ismertek. Hogyan kell kezelni ezeket európai szinten? Először is minden tagállam betilthat nemzeti jogalkotása keretében ilyen anyagokat. Ezen túl a tagállamok egyénileg eh, felelősek az ilyen headshopok smart shopok és dream shopok üzemeltetéséért is, akik ezek az üzletek árusítják át ezeket az újfajta kábítószereket. Ennek ellenére ugye valószínűleg nem lesz hatékony a nemzeti tiltás, hogyha a tagá- ha az állampolgárok ugyanezt az anyagot egy szomszédos országon, vagy pedig az interneten be tudják szerezni. Ezért fontos az EU szintű eszköz felállítása, hogy kezeljük ezeket az új kábítószereket. A 2005-ös 387-es tanácsi határozat foglalkozik ezzel, véleménycserét ír elő, az újfajta kábítószerek témájában az ellenőrzést írja elő. A tanácsi határozat alapján a bizottság hamarosan a javaslata fog előállni, hogy hogyan lehet a metodromot kezelni. Ez egy olyan kábítószer, ami Európában egyre népszerűbbé vált az év első hónapjaiban, és már 14 tagállam be is tiltotta. A kockázatelemzési jelentés, amit az Európai Kábítószer ügynökség, a Lisszaboni Székhely ügynökség készített, azt bizonyította, hogy ez az anyag komoly egészségi problémákat okozhat. A bizottság egészségügyi szolgálata a tanácsi határozat végrehajtása keretei között is megkezdte az értékelést már a nyár előtt, és azt várjuk, hogy ezt 2011 eh, első fél évében fogják lezárni. Az értékelés eredményeinek az alapján fogunk jogalkotási javaslattal előállni, aminek a célja az lesz, hogy javítsuk ennek az eszköznek a működését, és hogy jobban lehessen kezelni ezt a nagyon gyorsan változó kábítószerpiacot. Akkor az értékelés mivel is foglalkozik? Először is megnézzük a jogalapot a tanácsi határozat tekintetében. Ez egy harmadik eh, pilléres eh, eszköz ezt alkalmazni kell a Lisszaboni szerződés életbelépéhez. Úgyhogy természetesen az Európai Parlament szerepet fog kapni az ilyen ennek az eszközzel kapcsolatos határozatokra. Jelenleg az Európai Parlament nek korábban ugye nem volt ilyen joga. Aztán nézzük a, az eszköznek az eljárási aspektusait is. Jelenleg négy fázis szerepel ebben, információcsere a tagállamok között, közös jelentés új kábítószerekről, a Lisszaboni kábítószer ügynökség és részéről, aztán kockázat elemzés a Lisszaboni ügynökség részéről, és a negyedik pont a általános értékelés megnézzük, hogy ezek a lépések mennyire megfelelőek, és hogy az ezen szereplőknek adott határidők mennyire megfelelőek. Azt is megvizsgáljuk, hogy ez az eszköz, ahogy a jogi kérdéseket kezeli, az megfelele ennek a nagyon dinamikus piaci változásnak hogy kellene inkább egy egylépéses változás, lehetne egy csoportosítani a hatóanyagokat, kellene több opciós lehetőséget felállítani, mert most úgy arról dönthetünk, hogy az opium hatóanyagok témáját vagy ellenőrizzük, vagy nem ellenőrizzük, de nincs köztes lehetőség. Szeretném azt is elmondani, hogy bármilyen új eszköz természetesen az EU jogot fogja követni. Ez azt jelenti, hogy minden egyes új jogi eszköz tudományos bizonyításon kell, hogy alapuljon. Egy, és az egyensúly figyelembe fogja venni a közegészségügyet, közegészségügyi problémákat, illetve a nemzetközi és ENSZ egyezmények tiszteletben tartása is aspektus lesz. Tehát foglalkozunk a kérdéssel, és nagyon szívesen tudunk részletesebb információt adni erről jelenleg, vagy akár egy később időpontban is. Köszönöm. Köszönöm szépen. És akkor a Antonescu kolléga feltette a kérdést. Ha van még további megjegyzése, akkor ezt most megteheti. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni Spinenz asszony magyarázatát, és nagyon örülök annak, hogy a bizottság egy ilyen tanulmányon dolgozik, a 2005-ös irányelvvel kapcsolatosan. Amit jelenleg jelenlegi tapasztalataink szerint egy nem elégséges jogszabálynak találunk, ezt ezen javítani szeretnének, és ez is örvendetes. Hogyha cselekedni szeretnénk a jelenlegi helyzettel kapcsolatosan, meg kell változtatnunk a jelenlegi hozzáállásukat, új intézkedésekre, szabályokra van szükség. Ezek a termékek, amelyeket spice-ként árusítanak, ezek egyre inkább elterjednek, egyre több kanabisz-szerű vegyi anyagot vegyítenek ezekbe a termékekbe, és az emberi egészségre gyakorolt hatás egyre súlyosabb. A kérdés, amit fel kell tennünk magunknak, összefügg a jelenlegi szabályozással. És összefügg természetesen ennek a jelenségnek a dinamikájával is, hiszen a, ezek a vegyi anyagok, amelyeket az interneten úgymond legális drogként terjesztenek, és amelyek állítólag nem arra hivatottak, hogy az emberek fogyasztók elfogyasszák őket, tulajdonképpen azt is egyértelművé teszik, hogy milyen veszélyesek ezek a termékek. Ez egy globalizált piac, és ez egy új kihívást jelent mindannyiunk számára, ami a jelenséggel való, szemben való fellépést illeti. A tiltott szerek folyamatos bőv, listájának folyamatos bővítése nem lehet a megfelelő megoldás, ha megnézzük, hogy milyen veszélyes anyagokról is van szó. Szeretném alaposabban megvizsgálni ezt a problémát, és nagyon remélem, hogy a szakbizottságbeli kollégák támogatnak majd engem ebben, hiszen egy valóban nagyon súlyos problémával állunk szemben. Ez a jelenség az európai tagállamokban egyre növekszik és aggodalmat kelt. Köszönöm, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Antonescu asszony. Ön elmondta, hogy Romániában mi a helyzet ezekkel a az ország, ezekkel a drogokkal kapcsolatban. Ez a más országokban hasonló nyilván. Globalizált a piac, a fiatalok használják ezeket a e, kábítószereket, az előállítás és a, és a terjesztés, forgalmazás is globalizált. A bizottság képviselője mm, hozzászólt ugye a témához, és nagyon örülök, hogy napirendre tudtuk tűzni ezt a témát. Lát, majd e, látjuk, hogy a következő lépések folytatódnak, következnek, és reméljük, hogy ezzel sikerül lezárni a témát majd. Megadom a szót még a bizottság képviselőinek. Köszönöm szépen, hogy még egyszer lehetőséget kapok. Pontosan arról van szó, hogy meg kell vizsgálnunk ezt a témát, hogy mennyire hatékonyak, hatékony ezeknek a betiltása. Jelenleg egyesével egyesével tiltjuk, meg a, a, tiltjuk be a hozzávalókat, vagy a az egyes részeket, anyagokat, és ez nagyon sokáig tart, és hogyha betiltunk egy hozzávaló anyagot, akkor ez kicserélik valami másra, egy molekulát megváltoztatnak, és ezzel már is újra piacra dobhatják a kábítószert. Mi pedig azt szeretnénk elérni, hogy jó lenne csoportos, tehát hatóanyag csoportokat megtiltani, ez hatékonyabb lenne. 14 tagállam tiltotta már be a metodrómot. Az Európai Bizottság javasolja majd, hogy eh, hogyan lépjünk fel ezzel kapcsolatban. Másik oldalon pedig mindenképpen figyelembe kell venni a tudományos, a tudományos eredményeket, ezeket nem lehet elbanalizálni csak azért, hogy gyorsan betilthassunk bizonyos, bizonyos hatóanyagokat, tehát mindenképpen a tudományos eredményekre kell támaszkodni, és ezeket be kell várni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy ezeket a fontos, ezt a fontos kérdést eh, önök, ezzel a fontos kérdéssel önök is foglalkoznak az Európai Bizottságnál. Minden jót kívánok, és köszönöm a hozzászólását. Akkor ez a napi rendi pont lezárul, és következik az ötös napi rendi pont. Európai Környezeti Gazdasági Számlák. Ez a jelentés, ez rám maradt de mégis hát érdekesnek tartottam, és örömmel készítettem el, hiszen ez a téma is jelentős, és túlmutat a, a napi kis aktualitásokon. Érdekes tudni azt, hogy az Európai Unió, illetve a tagállamok környezetvédelmi politikája hogyan működik, hogy sikerese vagy nem. A gazdasági tevékenységekről, tevékenységről nagyon sok adatot gyűjtöttünk, de nagyon kevés adatunk van a környezeti hatásokról. Ezért üdvözlöm azt, hogy az Európai Bizottság vállalta azt a kezdeményezést, hogy jogszabályalkotó javaslatot nyújt be a témával kapcsolatban a gazdasági, környezeti gazdasági számlákról. Egyes szegmensekben vannak adatgyűjtések, van adatgyűjtés, a tagállamok önkéntesen az Eurostaton keresztül az Európai Bizottságnak elküldhetik ezeket az adatokat. adatokat. A gazdasági és pénzügyi válság megmutatta azt a tendenciát, hogy hogy ezek, ezt a adatgyűjtést és adatátadást hát lelassították a tagállamok, vagy megszüntették. Az Európai Bizottság szeretné ezt azonban kötelezővé tenni, mert ezekre az adatokra mindenképpen szükség van. Az Európai Bizottság jogszabálya, javaslata három, három modulra vonatkozik. Ez a ö, környezeti adók, a, a lég, a levegőbe való kibocsátás, és a teljes anyagi folyamat. Számos javaslatot dolgoztam ki ezzel kapcsolatban. Az a véleményem, hogy ezen három modulon túl kell mennünk. Az én módosító javaslataim további modulokat foglalnak itt be, víz, környezetvédelmi támogatások és egyéb modulok, ezeket is be kell vonni a három modul mellé. Tehát ez eh, alakítanak egy teljes eh, képet. Nem csak a felhasznált anyagokról számolnak be, hanem a fel nem használtakról is. Eh, számos esetben kerül sor olyan anyagáramlásra, amit nem használunk föl, legyen szó a, a visszadobott, a halászat során a visszadobott halakról, aztán a fel nem használt fémekről, illetve egyéb ilyen anyagáramlási folyamatokról, és ezek is beletartoznak a teljes körű számlákba, nemzeti számlákba. Itt azt javasoltam, hogy ezt önkéntességi alapon lehetne bevonni a nemzeti számlák körébe. Fontos lenne, hogyha már környezeti gazdasági számlákról beszélünk, hogy a gazdaság szereplői, illetve a polgárok is tudjanak erről. Ismerjük ugye a GDP fogalmát, mindent ezen mérünk, egy százalékkal nő, másfél százalékkal nő, ez a politikai eh, viták paramétere. Azonban eh, nem ismerjük a környezeti, eh, teljes környezeti számlát, hogy ez pozitív vagy negatív. Úgyhogy ezt talán ugyanaznap, évente ugyanaznap kellene közzétenni, mint a GDP-t. Az Európai Bizottság is foglalkozik erről, és három év múlva egy felülvizsgálatot hajt végre az összegyűjtött adatokról. Tehát beszámol három évente, és lehetőség szerint javítja a folyamatot, és felülvizsgálja az eszköztárat is. Röviden ezt a jelentést mm, nyújtottam be. Katrin Szüli itt van, és jelentkezik is, tessék. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Nincs sok mondanom, mondani valóm, igazából nagyra értékelnem az ön jelentésének a minőségét, pillanatnyilag nincs módosító indítványom, de Nagyra értékelem azt a munkát, amit mostanáig végeztek, illetve a módosító indítványokat is, amiket javasolt, ezek is teljesen észszerűek. Úgyhogy pillanatnyilag semmit nem tudok a maga fejére olvasni. Köszönöm. Ja, das hört ein Berichterstatter immer gerne. Ezt mindig szívesen hallja az ember jelentéstevőként. Nézzük, hogy a másik két árnyék jelentéstevő mit szól, hol ne lát. Nos, én nem vagyok árnyék jelentéstevő, nem is tudom nálunk, ez kivállalt ezt a szerepet. Ezt az egész fejlődést kritikusan szemlélem az elnök javaslatai a bizottság javaslataira épülnek. Ezt először is tudomásul veszem. Úgy gondolom, hogy ha a bizottság alapvetéseit vesszük alapul, akkor a megfelelő következtetéseket vontuk le a módosítókkal is. Felteszem azonban a kérdést, mi értelme van, hogyha ilyen széleskörű bürokráciát építünk fel, információkat gyűjtünk, ahol majd tucatnyian ülnek megint irodákban, értékelik az adatokat. Milyen következtetéseket tudunk ebből levonni? Árnyék jelentéstevő voltam a BB számára és más témákban. Ott ismét ö, bejön ez a téma. Egyre inkább azt támogatom, hogy kevesebb paramétert mérjünk, de ezek a paraméterek széles körűbbek legyenek. Jogi szabályozásaink vannak a lég, levegő tisztaságával, a vizek tisztaságával kapcsolatosan, és arra kötelezzük a tagállamokat, hogy ezeket megvalósítsák. Európában egy soha nem látott fejlődést tapasztalunk, ami a levegő tisztaságát, a, kö- a környezet természetvédelmét illeti, ez példátlan világszerte. Mit akar azonban kezdeni a bizottság ezekkel az adatokkal? Azt hiszem, egy másik számlára is szükség lenne, amelyet neve- negatívan kellene szemlélnünk. Mi lenne, hogyha nem vezettünk volna be ilyen szigorú szabályokat, akkor hogyan alakulnának az adatok, az értékek? Hogyan alakulna akkor a GDP? Milyen eh, teljesítményeket kell meghoznia az iparágaknak, a gazdaságnak, hogy elérjük az eredményeket. Ezek is olyan kérdések, amelyekkel a közvélemény újra és újra foglalkozik, aki az egyszerű állampolgárokkal elbeszélget, az látja, hogy ezek a kérdések foglalkoztatják az embereket. Hogyha azt mondjuk, hogy minden az szörnyű, még szigorúbb szabályokra van szükség, akkor úgy gondolom, hogy nem erről kellene beszélnünk. Hogyha azonban az adatokat összegyűjtjük, azért, hogy összehasonlíthatóvá tegyük a tagállamokat egymással a tekintetben, hogy melyek azok, amelyek a már létező szigorú szabályokat még nem valósították meg, és melyek azok, amelyek igen, akkor érthető ez a javaslat, hiszen ott Euró- Európában itt nagyon nagyok a különbségek, és sok tagállam úgy gondolja, hogy határoznak, amiről akarnak, mi úgyis úgy csináljuk, ahogy mi szeretnénk. Ebben az esetben tehát támogatom a javaslatot, de úgy gondolom, nem szabad egyszerűen csak légből kapott vitákat folytatni arról, hogy még többet és még többet akarunk. A világon, a realitásban élünk, és nem egy szigeten. Köszönöm, Snehert kolléga. Később majd hozzászólok, még Kriton Erszénisz következik. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni ehhez a nagyon-nagyon jó jelentéshez. Különösen tetszik nekem a 8-as módosítóítvány, ami további modulokat javasol teljes rendelet számára, és a víz és erdő elszámolások esetében úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontosak. Szerintem a mellékletbe a hármas mellékletben még be kéne illeszteni két témát, mert úgy látom, hogy a vízre vonatkozó adagyűjtés nem mond eleget erről, és ezt a hármas mellékletben lehetne megfogalmazni, hiszen így szerepel a vízkeret irányelv adagyűjtése. aztán a halászati készletfelmérése is, talán ez is bekerülhetne a hármas mellékletbe. Az egyes mellékletben, amelyik a levegőkibocsátási elszámolást tartalmazza, bár beszélünk már az UNF-ről itt, de mi? a kibocsátás kategóriák itt nem szerepelnek, ahogy ezt az egyezmény előírja. A tagállamok az UECF-re vonatkozóan már biztosítanak adatokat, de ez se szerepel, ezt is az egyes mellékletben kellene szerepeltetni véleményem szerint. hogyha azt tervezzük, hogy ezt kisebb, később megtesszük, akkor miért ne tehetnénk már most be a folyamat elején ezeket az elemeket? Köszönöm. Köszönöm szépen. Most szeretném megadni a bizottságnak a szót. Kérdés, mit tesz a bizottság ezekkel az adatokkal, miért gyűjtjük őket egyáltalán? Ki van most itt? Az Eurostattól talán egy képviselő. Köszönöm szépen, hogy a bizottságnak megadja a lehetőséget, hogy a rendelt javaslatról beszéljünk itt a bizottság előtt. Én először néhány megjegyzéssel élnék, illetve reagálnék néhány kérdésre, amit a felszólalók most a vitában föltettek, és ezt követően a módosítókkal kapcsolatos véleményemet ismertetném. Először is egy háttérinformáció, hogy a rendelet a javaslat hogyan készült, hogy épült föl. Az Eurostatnál dolgozunk a környezetvédelmi elszámolásokon. Már évek óta több pilóta tanulmányt már lefolytattunk, és ezek keretében fejlesztettük ki azokat a módszereket, amelyek alapján a tagállamok az adatokat biztosítani tudják olyan, az volt a stratégiai háttere mögött, hogy a nemzeti statisztikai hivatalok vezetői 2008-ban ezt elfogadták, és ebben a stratégiában több lépés szerepel a számlák kialakítása tekintetében. Aztán a, ez a három modul fejlődött ki leginkább mára, tehát a levegőkibocsátás, adó és a gazdasági folyóelszámolások. Ezek az adatok önkéntes alapon már több tagállamattól beérkeznek, és ezért nehéz erről bizonyos tagállamokat tárgyalni, és támogatást kapni a rendelet kapcsolatában tőlük, illetve igazából nem volt nehéz a támogatást megszerezni a tagállamok részéről. Úgyhogy ezért értelemben a tanácsa nem állunk vitában, a tanács rugalmasan áll hozzá, és úgyis gondoltuk, hogy ez nem lesz problémás. Ez a háttér. Aztán miért fontos a környezetvédelmi elszámolás, és hogy ennek aztán milyen hatása lesz a környezetvédelem gazdaságra gyakorolt hatásának elemzésére. Egy példát hadd mondjak erre. Az Európai Uniónak van egy gazdasági, nemzeti gazdasági elszámolási rendszere, az már évek óta működik. A környezet gazdasági számlák kapcsolatot teremtenek a környezetvédelmi, illetve statisztikai és gazdasági elszámolások között. Ez egy nagyon fontos eszköz arra vonatkozóan, hogy gazdasági, illetve környezeti elemzéseket végezhessünk, hiszen megadja például arra a lehetőséget, hogy a környezeti számlák alapján megnézzük, hogy a lég levegőszennyezésnek milyen kapcsolata van a fogyasztással, illetve a fogyasztói eh, viselkedéssel. Vagyis nem csak egy irányban vizsgáljuk, nem csak a kibocsátás, tehát az autogyártás, vagy a bányászat, stb. a kibocsátás vizsgáljuk, hanem azt is vizsgáljuk, hogy ennek milyen hatása van a fogyasztóra, aki mint fogyasztó vásárol tehát ezek az elemzések azzal vannak lehetősége, lehetővé, hogyha ezeket a környezeti számlákat beillesztjük a nemzeti elszámolások közé. Tehát ezért fontos, hogy legyen erre vonatkozóan egy rendelet. Ez adja meg a lehetőséget számunkra, hogy ezeket az adatokat harmonizált módon összekapcsoljuk a nemzeti számlák körében már meglévő adatokkal, vagy egyébként is begyűjtött adatokkal, és így gazdagabbá tudnak válni ezek a környezeti és gazdasági tanulmányok. Ezzel szeretem volna indokolni, hogy mi is a, az érdeme, és miért fontos ez a környezeti gazdasági számlarendszer. Hadd említsem még azt is, hogy fokozatosan járunk itt, hiszen a tagállami források nagyon korlátozottak, és ugyanakkor az eljárás elég költséges, és ezért nem tudjuk a teljes rendszert egy időpontban bevezetni, ezért kell folyamatosan bevezetnünk majd, olyan modulokra alapozva, amelyeket először letesztelünk, utána önkéntes alapon csatlakozhatnak utána a tagállamok. Ennyit szerettem volna magyarázatként elmondani. Aztán azt is szeretnénk megemlíteni, hogy van két olyan konkrét módosító indítvány, ami szerepel a jelentéstervezetben. 8-as és 9-es módosító indítványokról van szó. A 8-asban ahogy említettem, ezzel kapcsolatban teljesen egyetértünk. Ugye a három modell itt megfelelően szerepel. Tehát ezek egy stratégiának a részét képezik, amely a stratégiát a Nemzeti Statisztikai Hivatalok Főigazgatósága már 2008-ban elfogadtak. Tehát ez a megállapodás már létezik, de mi úgy gondoljuk, hogy ha ezt bevesszük egy cikk szövegbe, ahogy ez a 8-as módosító indítvány javaslatában szerepel, ez nehézséget okozna olyan ország, az országok számára, hogy elfogadják. Tehát elvileg mi javasolhatjuk, hogy, hogy ez az elfogadott stratégia, amit a tagállamok elfogadtak, hogyha esetleg preambulumba kerülne be, azt tudnánk támogatni. Tehát ez egy terv, ugye a bizottság részéről, a tagállamok egyetértettek vele, a főigazgatóságok, a statisztikai hivatalok főigazgatósága kerete között. Tehát ez lenne az első reakcióm a módosító indítványokra. A második, a 9-es módosító indítványra vonatkozik. Itt is, ahogy már a magyarázatomban elmondtam, pilota tanulmányokat képezünk a modulok fejlesztésére vonatkozóan. Enélkül nem fogunk beindítani semmit, hát itt a környezetvédelmi hatások a szolgáltatási szektorra, az energiaelszámolásokra, tehát ezeket a pilota kísérleti tanulmányokat végezzük a rendelet keretei között. Hogyha ebben a rendeletben be akarunk venni valami olyasmit, ami a kereten kívüli pilota tanulmányokhoz kapcsolatos, az talán pont ellentétes reakciót váltanak ki bizonyos tagállamoktól. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ezt a módosító indítványt esetleg egy preambulum pontba lehetne beilleszteni, mert ezek olyan számlák, amiket a jövőre vonatkozóan tervezünk. Talán ez megfelelő lenne, és akkor így könnyebben el tudnánk fogadni a tagállamok is. Végül úgy gondoljuk, hogy ha minél előbb be tudjuk vezetni ezt a rendeletet, az pozitív, hiszen az információ már rendelkezésünkre áll, és akkor lenne egy jogalap, és így a rendelet hatályba léphet. Tehát minél gyorsabban előre haladunk a tanácsi egyeztetés során, annál jobb. Köszönöm. Ja, Dank. Äh, Nagyon szépen köszönöm. Elnézést, amiért rosszul ejtettem ki az imént a nevét az Eurostatnak több képviselője is itt van. Köszönöm szépen az eddig elvégzett munkát, amelyet évek során önkéntesen végeztek, ezen túl ez jogilag kötelező lesz. Szeretném még egyszer elmondani, hogy ezeknél, ennél az adat gyűjtésnél nem arról van szó, hogy megállapítjuk, hogy valamely tagállam nem tartja be a szabályokat, ez egy további plusz érték lenne, értékel vagy hozománya lenne a dolognak. Arról van sokkal inkább szó, hogy megállapítsuk, hogy a környezeti politikánk sikeres, vagy pedig csak úgy gondoljuk, hogy sikeres. A nem megfelelő anyagáramlás, az emissziókibocsátás egyre növekszik évről évre. A hosszú távú perspektívában pedig ezt csökkenteni szeretnénk. És ehhez nincs elég adatunk, hogy ezt elérjük. Ami Kriton Arsenis kérdéseit illeti, utána nézek a dolognak, de úgy mondják itt nekem, hogy ezek a vizekre vonatkozó és emissziókra vonatkozó adatok a, komi- a bizottság programjában már szerepelnek. Ezt a 3A cikkbe még egyszer beveszem majd. Schnehárt kolléga szeretne még hozzászólni. Csak Röviden szeretném elmondani, hogy mi nyugtalanít engem. Újra adatokat gyűjtünk, és az a sejtésem, hogy a 2014-19-es időszakra vonatkozó támogatások irányába mutat az egész. Újra egy új paradigmát építünk fel, hogy a támogatások esetében újabb állítólagos igazságot érjünk el, igazságosságot. Úgy gondolom ez nagyon veszélyes, mert ebben a e, e rövid idő alatt sohasem tudjuk a teljes képet szemügyre venni. Hogyha megnézünk egy szélerőmű parkot, valaki azt mondja, hogy tíz évre van szükség, hogy vissza, behozza azt az energia mennyiséget a szélerőmű, amelyet az előállítására fordítottunk. Aztán jön valaki más, aki azt mondja, hogy ez nem így működik. Ez egy olyan sziszifuszi munka, amelyre hatalmas bürokráciát kellene felépítenünk. A cél az kell, hogy legyen, hogy megújuló energiákat termeljünk, és erőforrásokat kíméljünk, és nyilvánvalóan elvégezhetjük az ilyen jellegű adatgyűjtést, de azt gondolom, hogy ilyen szélességében erre nincsen szükséges túlzás. Előfordulhat, hogy az elkövetkezendő hónapokban majd még változik a véleményem. Igen, megpróbálom meggyőzni, kedves kollégám. Ugye azt sem ellenzi, hogy különböző gazdaságra vonatkozó adatokat gyűjtsünk a kézművesek szövetségétől és az ipar más területeiről, az import, az export és stb. adatok, ezeket ismerjük, ezeket az adatokat. Az ökológiai adatokat pedig nem teljes körben ismerjük, és az egésznek az értelme az, hogy egy olyan alapot teremtsünk, amely ről értékelni tudjuk a politikánk sikerét vagy kudarcát, és a kudarc esetén fel tudjunk lépni. Amit te Diaz Munyó úr mondott azzal kapcsolatban, nos, a módosító javaslatom a 8-as további modulokat javasol, ugye? az szerepel, hogy elsősorban a következő modulokon fogunk dolgozni, nem 2014-19 szerepel ebben, hanem csak arról beszélek, hogy melyek elsősorban a fontos modulok, és a 11-es módosító javaslatban mégis azt mondjuk, hogy 5 éven belül, tehát a rendelet hatályba lépését követően 5 éves időtartamra egy végrehajtási javaslatot kérünk az Európai Bizottságtól. Ez tehát egy Ez tehát egy keret, ez nem jelenti azt azonban, hogy száz százalékban megtörtént már minden. Egyszerűen csak megnézzük, hogy a végrehajtási jelentésből mi valósult meg, és mi az, amire nem volt lehetőség. Kitó, tessék. Nem az a lényeg, hogy a pontok szerepeljenek. Ez tényleg egy nagyon jó jelentés és csak annyit szerettem volna hozzátenni, hogy a kibocsátások szerepelnek az egyes mellékletben. Amit én kérek, az az, hogy a kibocsátás forrásokra vonatkozó csökkentések hasonlóak, mint amit az egyezmények előírnak, az szerepeljen itt. Ugyanez érvényes a vízre is. Hármas a cikkben az szerepel, hogy tovább kell fejleszteni, újabb modulokat kell kialakítani. Én csak azt mondtam, hogy a vízre vonatkozó adagyűjtésre legyen itt valamilyen rendelkezés a modulokon túl. Azt szeretném, hogy néha, tehát azt szeretném, hogy menjünk bele a részletekbe. Az témák nagy része itt szerepel, és nagyon jó a jelentés, még egyszer köszönet érte. Vízre vonatkozó adatok. Vannak ilyen adataink a víz irányelvből származóan. Mi történik a vízzel, mint témakörrel? Yeah, on the, on, vízről begyűjtjük már az információkat, hiszen van a víz irányelv, úgyhogy jelenleg is történik erre vonatkozóan adatgyűjtés. Viszont ehhez képest pluszban azokra a modulokra vonatkozóan, amiket a jövőre vonatkozóan tervezünk, lesz egy vízszámla, ami a vízre vonatkozó adatokat külön fogja tartalmazni, úgyhogy ez gazdag adatokkal fog rendelkezni. Most viszont még a modulok nem fedik ezt le. De ahogy mondtam, a vízkeret irányelvben van néhány rendelkezés tájékoztatásra vonatkozóan, és az Európai Bizottság az e, a Eurostat vagy az Európai Környezetvédelmi Ügynökségen keresztül már begyűjti ezeket az adatokat. And it's exactly this data that we want. És pontosan ezek az adatok, amiket szeretnénk betenni a mellékletbe. Hát az adatok megvannak, írjuk be a mellékletbe. Ja. Elnézést, akkor mi a kérdés, hogy az MFI-t betesszük-e, vagyis a ö, vízmodult betesszük-e ide a mellékletbe? Nem, ez nagyon bonyolult lenne, hiszen ez a teljes rendszer egyensúlyát fölbontaná a jelenlegi folyóelszámolások tekintetében, úgyhogy ez most nem lehetséges. Yeah, well, just to my colleagues uh, tell me, yeah, uh... A kollégám annyit mondott, hogy most tervezzük a vízszámlát, ezt most egy pilota keretében teszteljük, és ezt követően fogjuk eldönteni, hogy a vízzel átfogóan hogyan fogunk uh, foglalkozni. Pendolevska asszony, ő foglalkozik a víz adatokkal. Okay, basically what, what I want to say. Amit szeretnék mondani metodológiai szempontból, a víz annyira fontos, hogyha ezt összehasonlítjuk az egyéb anyagáramlásokkal, eh, amelyek a gazdaságon átmennek, akkor ez túlságosan, eh, ez, ez szétfeszíti a kerek, keretet tehát egy hatalmas vízvolumen lesz, és nagyon kicsi lesz a többi anyagáramlás. Nem lehet, össz, nem lehet hasonlít, összehasonlítani az anyagáramlásokat, tehát nem lehet ezeket egymással összehasonlítani. Azt gondoljuk az Eurostatban, hogy külön víz számlára van szükség, ez ne legyen egyébként az anyagáramlási számla része. Azért, mert egyetértünk önökkel, pontosan amiatt, mert azt mi is azt gondoljuk, hogy ez annyira fontos, túl fontos. Nem értük el a metodológiában azt az érettségi szintet, hogy ebbe a javaslatba ezt bele tudjuk foglalni. Igen, megvannak az adatok a víz szintjén, és igen, azokat az adatokat fogjuk használni, amelyek már az adat, a vízkeretirányelvvel kapcsolatban felmerültek, vagy ezek már megvannak, ami pedig a kibocsátást illeti, ami a környezeti számlákat illeti, pont a lényeg az, hogy gazdasági tevékenységenként bontsuk le az adatokat. Ne tegyünk különbséget az szerint, hogy mi a kibocsátás forrása. Tehát ezért vannak kibocsátási leltárok, és vannak kibocsátási számlák. A kibocsátási leltárba különbséget tesznek a források szerint, a kibocsátási számlában nem. Ez különböző iparágakra vonatkozik, hogyha vegyük például a közlekedést. Van közlekedés a mezőgazdaságban, közlekedés a szénbányász, a bányászatban, közlekedés a termelőiparban. A leltárakban ez mind a közlekedésben szerepel, a számlákban pedig a gazdasági tevékenység szerint szerepelnek a kibocsátások. Mert az egész, tehát a nemzeti számláknak az alapvető lényege az, hogy az adatokat gazdasági adatként mm, szerepeltessük, és ezért nem lehet ezeket forrásként csoportosítani, tehát az egész mögött egy másik logika húzódik. Köszönöm szépen, még ketten szeretnének hozzászólni, Kárház Florence először is. Szeretném pozitívan értékelni a bizottság adatgyűjtési hevét, de mi értelme van ennek az egésznek, hogyha a tagállamok az egyes irányelvekből származó vállalásait legyen szó a vízről, vagy az elektromos hulladékról, hogy a tagállamok tehát ezeket nem valósítják meg, nem tartják be. Négy régi tagállamunk van, amelyek alapító tagok is voltak, amelyek folyamatosan nem bocsátják rendelkezésre adataikat, és nem valósítják meg a szabály- szabályokat. Ezért ma kivételesen a bizottságot támogatom, mondván, úgy gondolom, hogy a bizottság sokkal jobban hozzá kell, hogy férjen az adatokhoz, hogy végül mi elkészíthessük azokat a statisztikákat, amelyek révén működővé tehetjük környezeti politikánkat. Úgy gondolom, hogy a 3E irányelv a sok tagállamban egyáltalán nem működik, egészen egyszerűen azért, mert nem valósították meg, nem gyűjtöttek össze megfelelő adatokat. A bizottság nem is fér hozzá az adatokhoz, ezért megfelelő eljárás sem vezethet be ez esetben. Hogyha adatokat adunk meg az irányelvekben, akkor világosá kell tennünk azt is, hogy a bizottság milyen eszközzel juthat hozzá az adatokhoz. Tudom, bizonyos területeken, főként a hulladék területén ez egyszerűen rettenetes. Nagyon jó irányelveket fogadtunk el, és a tagállamok egyszerűen nem tartják be két tagállamot emle, emle, említhetnék ezen a téren. Többet kell tennünk, de ö, azt, amit teszünk, azt jobban is kell elvégeznünk. Mi a helyzet az adatok szolgáltatásával? A tagállamok, régi tagállamok, új tagállamok megkapják az adatokat, vagy pedig nagyon hézagos az adatszolgáltatás? hogyha jogszabály írja elő, statisztikai adatszolgáltatást, akkor megkapjuk az adatokat, amelyeket várunk, vannak azonban lehetőségek arra, hogy derogációt kérjenek a tagállamok, hogy fel, tranzi, átmeneti időszakra derogációt kérhetnek, hogy felkészülhessenek az adatszolgáltatásra, de ezután meg, megadják az adatokat. E, és általában azok az országok, amelyek nem nyújtják be az adatokat, vagy lassan nyújtják, gyűjtik be az adatokat, időben ezeket emlékeztetjük és figyelmeztetjük, és általában ezek hatékonyak. Jelen pillanatban nincs olyan eset, amikor is bírósághoz kellene fordulnunk azért, mert, mert komoly mm, szabálysértést állapítanánk meg. Általában elegendő Eh, az ország állandó képviseletének küldött eh, figyelmeztető levél, és eh, erre aztán át szokták nyújt, be szokták nyújtani az adatokat. Ami a környezeti számlákat illeti, ezeknek a benyújtása önkéntes jellegű, tehát nem egyformán egy, egy, mm, küldik a tagállamok az adatokat, vannak akik jobban, vannak akik kevésbé, de hát ez önkéntes. 2011 után két éves átmeneti időszak lesz, és ez alatt, az átmeneti időszak alatt kevés derogációt várunk, vagy derogációs kérelmet várunk. Valószínűleg a legtöbb országból megfelelő módon 2011-re beküldik az adatokat az országok, vagy 2011-től kezdődően, amikortól kezdve ez kötelező lesz. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk, és kellemes visszautat kívánunk. Önök nem is olyan messze dolgoznak attól a helytől, ahonnan én származom. A módosítások benyújtásának határideje október 13 és november 9 a társult bizottságban, és az új módosítási eszköz, módosítás benyújtási eszköz kell ehhez használni. A hatos napi rendi pont következik, vegyi biológiai, radiológiai és nukleáris biztonság Európai Unión belüli megerősítése, EU-CBRN cselekvési terv. Megadom a szót eh, Liotard eh, asszonynak. Van de Tito gedaan. Ehm, Köszönöm szépen, hogy eh, elmondta már a teljes címet is. Megpróbáltam javaslatot tenni arra, hogy a szabályozást szigorítsák, ami a vegyi biológia, radiológia és nukleáris politikát, biztonságot illeti az Európai Uniót. CBRN-ként fogom emlegetni a továbbiakban ezt a területet. Ez megkönnyíti nyilván a vitát is. A téma nagyon kedvező egy olyan vita számára, ahol a nukleáris anyagok terjedéséről is beszélünk. Itt a szakbizottságban azonban főként a környezetvédelemre és a népegészségügyre koncentráltam, összpontosítottam, hiszen ez tartozik a szakbizottság hatáskörébe. A másik vita is nagyon érdekes, de arról itt most nem is szólnék. Először is üdvözlöm azt, hogy a bizottság érdeklődik a, az Európai Unió biztonsága témája iránt. Úgy gondolom, hogy alapvetően a felelősség a CBRN kérdésekben a tagállamokké. Egy szoros együttműködésre és a koordinációra azonban nagyon nagy szükség van. Már csak azért is, mert a szennyezés nyilvánvalóan nem áll meg a határoknál. A múltban azt tapasztaltuk, hogy nagyon nagy volt a pazarlás, a koordináció hiánya miatt, így például a védőoltások bevásárlásakor a influenza esetén, hogyha lett volna egy jó koordináció, akkor sok pénzt megtakaríthattunk volna, és akkor sokkal rugalmasabban kezelhettük volna a, az oltóanyagokhoz való hozzáférést. 2006 óta létezik egy közös megközelítés, ami az állatbetegségeket illeti. Ilyen formában ez az együttműködés még nem létezik az emberi betegségek esetében. Mindahogyan az állati fertőző betegségek esetében úgy itt is egy koordinációra lenne szükség, annak érdekében, hogy a fertőzés tovaterjedését elkerüljük, és megvalósítsunk egy együttműködést az orvosi szolgálatok és az infrastruktúrális tervezés között Európa szerte. Üdvösnek tartom, hogy a bizottság javaslatában a prevenció, azaz megelőzés nagyon nagy szerepet játszik. A megelőzés egy kiváló, kitűnő dolog, és természetesen mindig meg kell próbálnunk megelőznünk a járványokat, a szennyezéseket és a támadásokat. A reakció és a cselekvés azonban szintén nagyon fontos abban az esetben, hogyha egy támadás bekövetkezett. A kérdés Továbbá az, hogy egy támadást hogyan tudunk felfedezni egy olyan anyag esetében, mint amilyen például az antrax, azaz lépfene. Hogyha egy szennyezés már bekövetkezett, már terjedt, hogyan tudjuk azt észlelni? Hogyha már néhány nap eltelt a támadás óta. Azt javaslom, hogy cselekvési terveket dolgozzunk ki a biológiai támadások ilyen fajtájára is. Nagyon sok anyag szennyezi a talajt, a vizet. Úgy gondolom, nagyon tüzetesen meg kell vizsgálnunk, hogyan tudunk olyan terveket kidolgozni, amelyekkel időben észlelni tudjuk az ilyen jellegű támadásokat, és hogyan tudjuk mielőbb megszabad, megtisztítani a talajt és a vizet. Tehát nagyon fontos, hogy időben cselekedjünk, intézkedjünk. Nagyon fontos tehát, hogy a támadás után mielőbb intézkedjünk. És tervekre van szükség arra vonatkozóan, hogyha bekövetkezik a talaj és a víz kontaminációja. Nagyon fontos, hogy legyenek tartalékok, amelyeket ki tudunk osztani. Hogyan tájékoztatjuk az embereket arról, hogy mit fogyaszthatnak el és mit nem. Nagyobb figyelmet kell fordítanunk a közlekedési hálózatokra is, hiszen ezek is gyakran célpontjai a támadásoknak. Egy jó infrastruktúrára szükség van, a tekintetben, hogy segítséget nyújtsunk az áldozatoknak, és megakadályozzuk a fertőzés további terjedését. Ezért nagyon fontos a koordináció a közlekedési hálózatok területén. Ezeken túlmenően a közlekedési szolgálatoknak jobban össze kell dolgozniuk, igaz ez az orvosi szolgálatokra vonatkozóan is. Amit hiányolok a javaslatban, az a következő. sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani a speciális népességcsoportokra. Ilyenek a gyermekek és az idősebbek, akiknek különleges orvosi ellátásra van szükség, annak érdekében, hogy például egy járvány vagy egy ilyen jellegű támadás esetén ne kelljen sorban állni. Hogyha kollégáknak még van javaslatuk, akkor azt szívesen veszem. Köszönöm. Chris Davis a parole. Köszönöm, Chris Davis. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csajos úr kollégám nevében szeretnék néhány megjegyzést fűzni a dologhoz, mivel ő nincs itt. Azt kérte, hogy először is gratuláljak a jelentéstevőnek a kiegyensúlyozott részletes jelentésért, és amely nagyban mm, tudomásul veszi, illetve említi azokat a kockázatokat, amelyek felmerülnek egy CBRN eseménnyel kapcsolatban megfelelő koordináció a legjobb lehetőség arra, hogy válaszoljunk a kihívásokra, és emellett a e, feltárás és megelőzés mellett nagyon fontos az, hogy jobban felkészüljünk a válaszmechanizmusainkban, hogy biztosíthassuk azt, hogy harmonizált keret valósul meg, intézkedések, amelyeket e, be lehet vezetni minél gyorsabban az ilyen esemény lépésre való reakcióként, és nagyon is üdvözli az koordinálatlan a H1N1 vírussal, járványjal kapcsolatban az, hogy nem koordinálták, és emiatt túlságosan sokat fektettek a vakcina kifejlesztésébe a tagállamok feleslegesen. És azt gondolja, hogy a parlamentnek kellene megvizsgálni a vakcinák kifejlesztésére kiadott eszközök indokoltságát, vagy pedig a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak. Köszönöm szépen, Prodi úr. Köszönöm, elnök asszony. Mint árnyék előadó szólok hozzá a témához a szocialista frakció részéről. Természetesen szeretnék köszöntet mondani az előadó kolléganőnek. Úgy gondolom, hogy részletesen és átfogóan és érthető módon foglalkozik a kérdéssel. Szerintem egy kicsit túl hangsúlyozzuk a biológiai kockázatokat, és kevésbé hangsúlyozunk más kérdéseket, amelyek pedig fontosak lennének, például a támadások, a nukleáris erőművek elleni támadások, hiszen ezeknek ugye potenciálisan az lenne a következménye, hogy a radioaktív és nukleáris anyag kiszabadulna a levegőbe, és ennek hatalmas hatása lenne a teljes lakosságra vonatkozóan. Szeretném felhívni a figyelmet a nukleáris és radiológiai fenyegetettségre. Természetesen értékelem, hogy az előadó hangsúlyozza az oltóanyaggal kapcsolatos előkészítési vagy előkészülési lehetőségeket, illetve ami a H1N1 járványal kapcsolatban történt, ezt is elemzi. De Egyébként nem csodálkozom azon, hogy mi is történt, hiszen valójában ez volt az első olyan esemény, amikor olyan helyzetel kerültünk szembe, hogy kevés információ állt rendelkezésre, és nem lehetett előre pontosan tudni, hogy milyen következményei lehettek volna, hogyha ez a kockázat valójában fölmerül. Úgyhogy azt is szeretném hangsúlyozni, hogy hiányzik a a, például a szisztematikus megközelítési terv témája. Hogyan lehetne mentesíteni a talajt a mérgezőanyagtól, hogyan lehet infrastruktúrákat mentesíteni, olyan esetben, amikor vegyi és biológiai fertőzés, valamint radiológiai és nukleáris fertőzés veszélye merül föl. Ezt fontosnak tartom, hiszen ez is része kell, hogy legyen az előkészítésnek. A felkészülést a kockázat minden aspektusa szempontjából ki kell alakítani. Köszönöm. Je vous remercie. Köszönöm. Radvilė Morkunaitė asszony. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir sveikinu pranešėją ponė Liotart su jos parengta nuomonė ir pasiūlymu. Üdvözlöm Liotár asszonyt, és köszönöm szépen az állásfoglalását. A vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris biztonság növelésével kapcsolatosan. A megelőzés összefügg az adott tagállammal, nyilvánvalóan ezen a téren, de szükség van egy közös álláspontra is. A bizottságnak ez a közleménye egy első lépés ebbe az irányba. Igen, furcsa időket élünk meg, amely számos kockázattal függ össze. Ezek az emberi felelőtlenségre visszavezethető kockázatok részben, másrészt azonban szán, sok, sokszor szándékos cselekvésekről van szó. Ezzel szemben tennünk kell valamit nem csak az Európai Unióban, hanem az ország összes országában. Az én régiómban, Litvániában például a CBRN kérdés rendkívül aktuális, mivel Litvánia körül mindenhol nagyon nagy veszélyek leselkednek, ilyenek például a vegyi fegyverek maradványai a Balti-tengerben. Továbbá két szomszédos országunk azt tervezi, hogy újabb atomerőműveket épít. Számos más forrás is kockázati tényezőt jelent. Összefüggésben állnak gyakran ezek a kockázatok a modern technológiák hasznosításával is. Alapvetően az kellene, hogy vezéreljen belünket, az az alapelv, hogy ne bizonyos technológiákat tiltsunk be, hanem növeljük a biztonságot. Pródi úrral értek egyet ezen a téren, aki biológiai és vegyi szennyezésről beszélt, és különböző betegségek terjesztéséről. Úgy gondolom, számos más aspektust, elemet is szemügyre kell vennünk. A javas, a közleményből hiányolom a bizottság részéről az aktuális helyzet vizsgálatát, valamint azt, hogy esetleg milyen biztonsági résekkel kell számolnunk. A biztonsági rendszernek úgy gondolom elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy alkalmazkodjunk az új technológiákhoz. Annak érdekében, hogy bizonyos terrorista tevékenységeket meg tudjunk előzni. Új biztonsági normák meghatározása növelni a biztonságot, azonban nem kell új bürokratikus eljárásokat bevezetnünk és új intézményeket létrehozzunk. Úgy gondolom, bizonyos módosító javaslatokat fogok előterjeszteni, és talán eszmecserét kellene folytatnunk a javaslatokról a bizottsággal, hogy hogyan tudjuk növelni a biztonságot. Köszönöm. Kérdezném a bizottságot, hogy szeretne hozzászólni a témához. Yes, thank you very much. Igen, köszönöm szépen. Katarina Switchkova vagyok. A belügyi főigazgatóság részéről érkeztem, hiszen ez a főigazgatóság a koordinátora ennek az akciótervnek. Persze, hogy láttuk, ez több területet érint ez az akcióterv. Néhány kezdeti megjegyzéssel szeretnék élni a felvetett témákkal kapcsolatban. Nagy érdeklődéssel hallgattam a hozzászólákat. Szeretném elmondani, hogy véleményünk szerint, ami valójában fontos, hogy fel kell ismernünk, hogy alapvetően tagállami felelősségről van szó, és az összes felvetendő kérdés tekintetében figyelembe kell vennünk a szubszidiaritás elvét. Ezért az akcióterv is az megelőzésre koncentrál. Az összes téma, amit felvetettek a fertőzés tekintetében, vagy a fölkészültség és egyéb intézkedési témák tekintetében, ezek benne vannak az akciótervben. A végrehajtás a tagállami felelősség. Támogatja a tagállamokat a bizottság. Alapvetően most kezdünk egyeztetni a tagállamokkal a konkrét lépésekről a végrehajtás tekintetében. Úgyhogy itt tudjuk majd felvetni ezeket a szempontokat, és biztosítani, hogy a tagállamok ezt megfelelően majd megvalósítják. Avval kapcsolatban, hogy az új technológiák bevételre kerüljenek, illetve hogy az akciótel felülvizsgálata hogyan történjen. Ez is egy olyan téma, amit felismertünk, és épp ezért az akcióterv tartalmazza a kutatáshoz kapcsolódó prioritásokat, azért, hogy jobban megértsük a kockázatokat, a trendeket, a fejleményeket, és a reakciókat is fölmérjük. Tehát ez is folyamatban van. Egy fontos megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban. A bizottságot fölkérték, hogy egy végrehajtási jelentést készítsen a cselekvési tervvel kapcsolatban, méghozzá 2011 végére. Úgyhogy a végrehajtásra kapcsolatos témák, amiket említettek, azok is majd szerepelnek ebben a jelentésben. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Liattár asszony szeretne újra szót kérni? Ja, heel kort. Ik wil graag alle collega's bedanken voor, uh, voor alle opmerkingen. Uh... Szeretném még egyszer megköszönni az összes kolléga hozzászólását. Hogyha a litván kolléganő módosító javaslatokat szeretne benyújtani mindenek előtt a nukleáris szennyezéssel kapcsolatosan, ennek örülök, nyilvánvalóan erről beszélnünk kell. Pródi úr el is mondta, hogy a javaslatban, a jelentésben talán túl, túlzottan a biológiai szennyezésre összpontosítottak, és nem a nukleáris szennyezésre. Nos, nem ezt terveztem, nem ezt akartam elérni. Amit javasoltam, az tulajdonképpen az összes lehetséges támadási formára vonatkozik. De hogyha esetleg az a benyomás keletkezett, hogy a jelentés főként a biológiai kérdésekkel foglalkozik, akkor talán azt a módosító javaslatokkal orvosolni lehet. Október Köszönöm szépen. Elnézést, hogy október 11 dél a határidő módosítókra új eljárással. November 9-e bizottsági szavazás, és decemberben lesz plenáris döntés. Utolsó napi rendi pont marad csak fönn. megállapodás az Európai Unió és a Kameruni Köztársaság, illetve az EU és a Kongai Köztársaság között az erdőkről. Átadom a szót a bizottságnak, Filip Mikosz úrnak. Kérem, hogy tájékoztassunk minket. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen a lehetőséget hogy hogy bemutathatjuk ezt a javaslatot, és azt elmondhatom ugye, hogy hol tartunk a tárgyalásokban, és az én feladatom az, hogy most az aktuális helyzetről tájékoztassak, és szívesen válaszolok a kérdésekre Kamerunra és Kongóra vonatkozóan. A cselekvési terv, a FLECT cselekvési terv 2003-ban került elfogadásra, és 2005-ben követte ezt a FLECT rendelet, és most három egyezmény van, amit aláírtak már Gánával, Gána ratifikálta ezt novemberben, most Kongo és Kamerun következnek, amelyek szintén a ratifikációs folyamat végén járnak már. Időközben számos más egyezmény, illetve számos más országgal vagyis számos más ország vette fel a kapcsolatot a bizottsággal, Indonézia eh, például, Közép-Afrikai Köztársaság, Gabon, Libéria, és nem régiben, illetve hamarosan Kongóval Kongói Demokratikus Köztársasággal elkezdjük, aztán Vietnámmal, Pápa Új-Guineával kezdjük meg hamarosan valószínűleg szintén a tárgyalásokat. Tehát látják, hogy számos ország meg felvette velünk a kapcsolatot, úgyhogy folyik a tárgyalás. Az önkéntes partnerségi megállapodás mögött egy egyszerű gondolat húzódik meg, mégpedig az, hogy a fa export, tehát amit az Európai Unióba exportálnak, egy, egy olyan, ezt egy olyan dokumentum kísérje, egy olyan szállító levél, amely tanúsítja ennek a legális kitermelési, azt, hogy ezt legálisan termelték ki. Nem csak a legalitásról van szó, nem csak arról, hogy hogyan termelték ki, hanem arról is, hogy hogy hogyan eh, dolgozták fel, mm, milyen, eh, tehát hogy legális feldolgozási módokon ment át, vagy lépéseken ment át. Végül is eh, a végső dokumentum elég egyszerű, de a folyamat az elég összetett, és az összetett folyamatnak három eleméről beszélnék. Az első az illegalitással foglalkozik, a második a kereskedelemmel, a harmadik pedig a governance, tehát az kormányzás koncepciójával irányítás koncepciójával. Ami az illegalitást illeti, vagy illegális kitermelést, ez nagyon összetett, nagyon sok minden okozhatja az illegális jellegét a fának, tehát a kitermelés módja, de lehet ez más is, az eladás módja, az exportálás módja, a feldolgozás módja. Tehát mindezek a szintek, illegalitáshoz vezethetnek, és az illegalitás, vagy illetve a legalitást bizonyító, tanúsító dokumentumban ezt mind ki kell zárni. A kereskedelem nyilván nagyon bonyolult és összetett, és ne, és nem mindig eh, egyszerű útat jár be a fa, nem mindig arról van szó, hogy egy országból az Európai Unióba érkezik a fa, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy egy feldolgozó országba exportálják, eh, vagy egyik részét egyik irányba exportálják, másik részét másik irányba. Eh, tehát ezek a különböző kereskedelmi áramlatok, ezeket mind-mind figyelembe kell venni hogyha el akarjuk kerülni, hogy a rendszerünket megkerüljék. Hasonlóan az ellátó láncon, ahogy átmegy a fa, ugye hozzáadott értéket, hozzáadott értéket kap, feldolgozzák, és ezt mind az export folyamatban fel kell tüntetni. A governance kérdése meg pedig még komplexebb, ugyanis ez a nemzeti, illetve a helyi szintet vizsgálja, hogy a, a helyieket mennyiben vonják be, vonják be a döntéshozásba, milyen szabályozási keret valósul meg, milyen döntéshozási folyamat van, és a végén ennek mi az eredménye. Ahogy láthatják tehát, Ezeknek az egyezményeknek a tárgyalási folyamata párbeszédé alakult, nagyon sok témát vetünk föl, és ezek a témák különbözhetnek országról országra, bár a, mi, a lényeg ugyanaz, tehát vannak bizonyos kulcsfontosságú témák, amelyek minden országban egyformák de az, hogy milyen konkrétan, milyen kitermelési rendszer, vagy milyen helyi rendszer van életben egy-egy országban, az változik országról országra. Tehát országonként vizsgáljuk meg a helyzetet, és, és országra szabjuk a megközelítést. Így lehet megbízható eredményekre jutni, és így lehet elérni azt, hogy helyi szinten vagy országos szinten bevonjuk a szereplőket, az érdekelt feleket. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb pozitív aspektusa ennek az önkéntes partnerségi megállapodásnak. Mégpedig az tehát, hogy ez a állami szinten megvalósuló párbeszéd során az érdekelt felek a kormányjal egyik oldalon ülnek, és az Európai Unióval tárgyalnak. Amikor az érdekelt felekről beszélek, akkor említhetem a magángazdaságot, említhetem a, korm, a, a közférát, a benszülött lakosságot, a helyi lakosságot, tehát mindenkit, aki érdekelt a fa ágazatban. Megpróbáltam tehát világosá tenni, hogy minden önkéntes partnerségi megállapodás specifikus, de ugyanaz a struktúrája és ugyanolyan elemekkel, elemeket vonultat fel. Az első a legalitás definíciója, mi is a legális termék. Minek kell megfelelnie, milyen feltételeknek kell megfelelnie egy legális terméknek. Itt a nemzeti jogra alapozunk, ez szól, itt lehet szó munkajogról, más jogszabályokról, arról, hogy egy cég esetleg megkapott eh, egy valamilyen koncesziót, eh, arra vonatkozóan, hogy kitermelhet eh, fát, stb. Aztán termékek listája. Milyen termékekre vonatkozik az egyezmény? Van itt egy minimális lista, amely alapnak tekinthető, de ezt gyakran um, bővítjük, és nagyon sok termék kerülhet erre rá. Aztán van még egy másik lista, a technikai rendszer leírása, a verifikációs technikai rendszer leírása, ez vonatkozik a legális jellegre, illetve a nyomon követési rendszerre hogy hogyan kerül a fa, az ek, fa exportra. Aztán a független audit rendszer, amelynek meg kell valósulnia bizonyos időközönként, hogy biztosítsuk, hogy mind a kormány, mind pedig mi biztosítékot kapjunk arról, hogy működik a rendszer. Másik elem az átláthatósági intézkedések köre. A tárgyalások már önmagában átlátható folyamatot biztosítanak, és nagyon széles körül a részvétel ebben, de emellett az is fontos, hogy eh, így adat, hogy az adatok is közzététere kerülnek, és átláthatóvá válnak a kitermelés mértéke, milyen típusú fának a kitermelésére kerül sor, hogyan, stb. Végeredmény pedig van egy közös eh, végrehajtási eh, végrehajtási terv a kormány és az Európai Unió között, amely az önkéntes partnerségi megállapodás végrehajtását ellenőrzi. A környezetvédelmi fenntarthatóság, vagy környezeti fenntarthatóság nagyon fontos, és a folyamat elején már megjelenik. A nemzeti jogalkotás fontosnak tartja az erdők fenntartható kitermelését, vagy a fa fenntartható kitermelését. Része a nemzeti jogalkotásnak minden országban, ez eddig legalábbis minden országban, amelyel kapcsolatba kerültünk. voltak bizony nagyon nehéz tárgyalások, nagyon érzékeny kérdések a szuverenitásról, a az egyes csoportok közötti hatalmi viszonyok is felmerültek, úgyhogy nem igazán minden esetben egyértelmű a dolog, de nagyon érdekes és nagy kihívást jelent ez a tárgyalás. A kormányzati oldalon az érdekelt felek nek meg kell egyezniük egymással, és általában ugye a kormány nemzeti álláspontját ki kell dolgozni, és ezzel lehet előrevinni a tárgyalásokat. Úgyhogy nagyon érdekes folyamat ez. Ez a mellékterméke a mi tárgyalásainknak, hogy ennek köszönhetően tehát kialakul egy nemzeti vagy kormányzati álláspont. Emellett ezek a kapcsolatok, amelyek így létrejönnek, a civil társadalom, a benszülött csoportok, a hatóságok, a lakosság között, az maradandó. Tehát nem csak egy egyszerű dologról van szó, hanem maradandó dologról új kapcsolatok indulnak el, épülnek ki a különböző érdekelt felek között. <clears throat> így tehát nyerő helyzetben van mindkét fél és eh, a magának a eh, tárgyalásnak a folyamata ugyanolyan fontos, mint maga az eredmény. Az önkéntes partnerségi megállapodás kereskedelmi megállapodás, a kereskedelem nagyon-nagyon ütős érv volt eh, arra, hogy minden érdekelt fél tárgyalóasztalhoz üljön. És emellett azért is fontos, mert a kormány így részt vesz arra ösztönzi a kormányt, hogy partneri viszonyba kerüljön a különböző érdekelt felekkel. Melyek a legfontosabb kihívások, amelyekkel szemben nézünk? Az egyik az a e, jogi keretnek a világossága. Ez tehát e, a világosság, mint érv rendkívül fontos, a fenntarthatóság továbbra is problémát jelent olyan értelemben, hogy a rendszerek, amelyeket létrehozunk, ezeknek a jogszabályok fenntartható végrehajtását is biztosítaniuk kell. A párbeszéd, amely megvalósul, ez alapvető jellegű, és fontos eredmény is amelyet szeretnénk fenntartani. a e, legális termék e, tanúsítási rendszer az egésznek a, a szíve, a motorja. E, azt gondoljuk, hogy rendkívül fontos az, hogy ezzel szembe lehet nézni a korrupcióval, fel lehet lépni a korrupció ellen, a korrupció ugye a szürke eh, zónákban működik a legjobban, az illegalitásban működik a legjobban, és ezzel egy nemzeti békjóvá alakul át. A világos címkézés, a rendszer világos, eh, transzparens eh, létrehozása, a tanúsítási folyamat segíthet a korrupció elleni harcban. További fontos kérdés, amivel szeretném lezárni, az pedig az, hogy az önkéntes partnerségi megállapodások sikere az abban is látszik, hogy minden ország, amely eh, aláírt egy ilyen megegyezést az Európai Unióval, az úgy döntött, hogy kiterjeszti ennek a e, megállapodásnak a hatáját, nem csak az Európai Unióra vonatkozik ez majd, hanem minden országra, amelybe ezek az országok, e, Kamerun, Kongó, e, Gána és az többi ország, amelyek már aláírták az egyezményt, tehát kiterjesztik a világ többi részére is, ahova exportálnak fatermékeket. Azt hiszem, hogy ezáltal a kormányok világosan jelzést küldenek arról, hogy szeretnék a fa ágazatban javítani a helyzetet. Azt gondoljuk tehát, hogy az önkéntes partnerségi megállapodásokról szóló tárgyalások nagy reményekkel jár, nagy kihívás ez, mert nagyon sok országot érdekel a folyamat, és nagyon sok országgal tárgyalunk, de minden esetre azt gondoljuk, hogy nagyon is biztató kérdés. 2011-re tervezzük az első engedélyeket, és látják, hogy mennyire fontos a meg, megállapodás végrehajtása. Nem csak arról van szó, hogy ezeket, ezekben meg kell állapodni, és ezt alá kell írni, hanem ezeket aztán végre is kell hajtani. Tulajdonképpen a legnagyobb kihívás akkor kezdődik, mikor a ratifikációnak vége. Köszönöm. Mikosz. Köszönöm szépen, Nikosz úr. Azt szeretném kérni, hogy röviden szóljanak hozzá, mert már most is jelentősen tovább dolgoztunk, mint ameddig a tolmácsok elvileg rendelkezésünkre állnak, és nem szeretném kihasználni a kedvességüket. Köszönöm, elnök asszony! Egy gyors megjegyzésem lenne. Először is gratulálok a bizottságnak, mert általában a flekt vagy sokszor kritikus, ugye a szakpolitikáink külső dimenziói miatt, és tehát a Flex az pont jó példa arra, hogy hogyan lehet mégiscsak a partnereinkkel, méghozzá a szegényebb és gyengébb kereskedelmi partnereinkkel úgy egyeztetni és úgy együtt dolgozni, hogy tiszteletben tartjuk őket, és nem akarjuk, és mégis elérjük, hogy a mi európai értékeinket tiszteletben tartsák. Úgyhogy erre büszkék lehetünk. Néhány lényegi megjegyzésem lenne. Azt említette, hogy ezek az országok a megállapodást más kereskedelmi erdőgazdálkodással kapcsolatos témákban is felhasználják a, más, a világ más országai esetében. Tehát van egy újabb eszközünk, ugye például ez a Red Plus, ez a kifizetésekhez kapcsolódik, és a Red Plus végül is a, a flektes tulajdonságok egy részével nem rendelkezik. Tehát úgy gondolom, hogy az önök megközelítése épp ezért nagyon pozitív. Természetesen fontos, hogy ezek a tárgyalások folyjanak. Megpróbálunk mi is segíteni, hogy a flektes tapasztalatainkat felhasználják, de talán esetleg önök is gondolkoznak azon, hogy a, a flekt tapasztalatait más területeken is felhasználják. Köszönöm. Köszönöm, Kriton. Krisz Davis, szó. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm ezt a prezentációt. Nagyra értékelem. Harmadik országokkal kötött szerződésekről van szó, illetve 2011 az első határidő. A, hogy önök hogyan egyeztetnek ezek az országokkal, azt nem tudom, úgyhogy, vagy nem tudtam, úgyhogy Köszönöm, hogy mindezt megteszik. És nem akarok cinikus lenni, hogy egy megállapodás köszönjük Kongóval, amiben a korrupciót kizárjuk, legalábbis az, e, a forrásaink alapján ez szerintem csak a fantázia világában működik. Hogyan lehet biztosítani azt, hogy a megfelelő kezekbe kerülnek ezek a dolgok? Nézzük a halászati megállapodásokat több országgal aláírunk ilyen szerződést, a, magukkal a kormányokkal, és ők elvileg az aláírt megállapodás feltételeit tiszteletben kell, hogy tartsák, de nagyon jól tudjuk, hogy nem így történik. Más kezekbe kerül a pénz, eltűnik a pénz, hát ezt maga jobban tudja, mint én, hogy hogy működik. Hogyan tudná elosztani az én cinizmusomat? Persze ez túl könnyű, vagy túl korai még, de van-e bármilyen bizonyítékunk a már működő egyezmények részéről, hogy ez, ezek tényleg hatásosak, és hogyha felmerül valamilyen agály vagy gyanú, akkor hogyan tudjuk elérni azt, hogy korrigálják a folyamatot, még mielőtt nem teljesülne a megállapodás? Elnök, más nem kért szót? Mikasz úr, ha szeretne reagálni, megadom a szót, de kérem, hogy csak néhány percben tegye ezt. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony, röviden fogalmazok. A Red Plus másképp működik, az egy kifizetési rendszer, ahogy említette, erdővédelmi célra. A probléma az, hogy ott nincs kormányzás, tehát nem, az első lépés ott nem a kormányzás. Mi úgy gondoltuk, hogy a FLECT és a kormányrendszer az a flekt, az, ebben a, ez az első elem, a kormányzás, hogyha azt akarjuk biztosítani, hogy a rendes kifizetések fenntarthatóak legyenek hosszú távon. Hogyha kezdetnél a megfelelő kormányzást ki tudjuk, vagy governance ki tudjuk alakítani, akkor az egész lánc mellettén ez fenn fog maradni. Vagyis, hogy az erdőt kiítsák, annak a kockázata, ugye akkor mit teszünk, akkor a meg szakítjuk a rendes kifizetéseket? Mi úgy gondoljuk, hogy a flekt a fenntartható erdőgazdálkodás fogja célozni, és alapja lehet a kifizetéseknek. Az ökoszisztémás kifizetéseket föl lehet használni esetleg a FLECT rendszerben. A, van például Norvégának egy ilyen megállapodása, és ott az első elem a projekt végrehajtása során pontosan a kormányzás. Úgyhogy van olyan ország, ahol ez működik, van, ahol kevésbé. Minden esetre mi azon dolgozunk, hogy biztosítsuk, hogy a kettő szorosan kapcsolódjon egymáshoz. Korrupció, viszont Nem hiszem. nem arról van szó, hogy felszámoljuk a korrupciót, hanem hogy tegyük nyilvánvalóvá, és mi úgy gondoljuk, hogy ez a rendszer, amit felállítunk, minden garanciát megad arra, hogy láthatóvá váljon a korrupció. Nem az mi számunkra, hiszen mi nem fogunk oda menni, és tehát ez nem a mi felelősségünk, hogy felszámoljuk, vagy felszámoljuk ott a korrupciót, de maga a civil társadalom, ami a legerősebb partnerünk a megállapodások során. Hogyha ország szintjén a nyomást kialakítjuk, és persze külföldi szinten is, hogy akkor nem fogjuk felszámolni a korrupciót, de fel tudjuk menni a hatását, fel tudjuk hívni rá a figyelmet, és hogyha napvilágra jut a korrupció, akkor ugye felmerül a bíróság elé vitának a lehetőségei is, úgyhogy mi a kormányokkal közös bizottságon keresztül és a civil társadalom keresztül próbáljuk, próbáljuk ellenőrzés alatt tartani a korrupciót. Egyébként pedig van egy független audit, amit ami ugye az független monitorozását fogja biztosítani a teljes rendszernek. Tökéletes rendszer nincsen, viszont biztos, hogy bonyolultabbá tesszük ezzel a korrupciót, és az is biztos, hogy látni fogjuk, hogy hogyan működik a rendszer. Úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy ez egy konstruktívabb megközelítés, mint hogyha csak a, természetesen a kormányok részéről itt vállalás van ezek mögött. Ez egy konstruktív megoldás arra, hogy vállalás történjen a kormányok részéről is, hogy egy olyan rendszer állítunk föl a kormányok részéről is, jogi részéről. Elnök, kérem fejezze be. Köszönöm. Köszönöm, ennyi. Elnök, köszönöm. A mai ülést bezártuk. Mikasz úr, köszönöm a beszámolót, ez nagyon érdekes volt, és a, a téma az örök. Holnap 9 órakor találkozunk, mindenkinek kellemes estét!